Ja, fej... Kedves kolléganők és kollégák, kérem foglaljon mindenki helyet. Szeretném megkérdezni, hogy van-e változtatási, módosítási óhaj a napirendhez? Úgy látom, hogy nincsen. Akkor ezennel elfogadjuk a napirendet úgy, ahogy önök előtt van. és pedig tolmácsolás tekintetében minden nyelv észt és máltai kivételével jelen van. Második bejelentésem, ma először dolgozunk e-meeting eszközünkkel, tehát ezt az eszközt nemrég határoztuk el, tehát azok a kollégák, akik papírmentesen szeretnének dolgozni, megtehetik. Itt egy plakátot is kiraktunk. Az adminisztráció részéről is itt vannak a kollégák, akik ezzel foglalkoznak, platform függetlenül működik a rendszer, internet alapú, célunk pedig az, hogy takarékoskodjunk a papírral. És illovasok is szeretnénk lenni, de senkit sem kényszerítünk. Önkéntes alapon vezetjük be, és tapasztalatot gyűjtünk, hogy hogyan sikerül. Egy tréninget már tartottunk Strasbourgban, decemberben és januárban is lesz egy további továbbképzés, tehát a kollégák, illetve az asszisztensek, akik érdekeltek ebben, azok gyarapíthatják ismereteiket, mindenkit meghívunk. A harmadik bejelentésem ez pedig a trilógusról való visszajelzés, tehát a 70-es cikket alkalmazzuk, a korai második olvasat, és itt a RIS jelentés került megtárgyalásra. Van egy workshop a üzemanyag minőség tekintetében december 20-án, tehát ezen a héten, 9 óra 30-kor, és pedig a Borsett konferencia központban, itt Brüsszelben. A frakciók meghívót is kaptak, tehát akik el szeretnének menni, azokat szívesen látjuk. Akkor áttérek a harmadik pontra, ez pedig a jegyzőkönyvek elfogadása 2012. október 10-11 és 2012. november 5-e, 6-a. Hogyha nincsen semmilyen kifogás, akkor a jegyzőkönyveket ezen elfogadjuk. Akkor áttérünk a négyes napirendi pontra. Hm? És Dohában kollégákkal jártunk, tehát 15-en képviseltettük magunkat. El kell, hogy mondjam, hogy számos megbeszélésünk volt miniszterekkel, kormányzati képviselőkkel, és tárgyaltunk a kínai delegációvezetővel a mi jogalkotásunkról, a backloadingról, de az ITS, az ETS-ről is beszéltünk. Nagyon hasznos volt. A delegációnk pozitívan meg volt lepve, hogy hogy hogyan latkozott a kínai miniszter. Pozitív fordulat van Kínában, konszenzussal szeretnének együttműködni velünk, európaiakkal és uh, szeretnénk majd meglátni, hogy mit hoz a jövő, és hogy tényleg lesz a nemzetközi konszenzus. Megpróbáltunk viszonylag sok képviselővel találkozni, nem volt lehetséges, hiszen sok nemzeti parlament nem engedte elutazni a delegációját. Ebben a tekintetben miniszterekkel és kormányzati képviselőkkel folytatunk megbeszéléseket. Volt egy rendezvényünk is, nagyon jó látogatottságú volt, a saját tapasztalatainkról beszéltünk. Az alacsony szénkibocsátású szén gazdaság volt a témánk, a terem tele volt, nagyon jó eszmecserét folytattunk, számos szakembert meghívtunk, Achim Steinert többek között, aki az ENSZ környezetvédelmi programjainak a vezetője. Tehát nagyon gyümölcsöző volt. Ami a konferenciáról magáról szól, múlt héten kettől péntekig volt a hivatalos rész, de nálunk hagyomány az, hogy egy kicsit meghosszabbítjuk hivatalos mandátummal. Kettől péntekig voltunk jelen. A programunk pedig nagyon átfogó volt. Volt néhány programpont, amit prioritásként kezeltük, és késő estig ezt, ezt cseréltünk eszmét, fél órás, órás taktusban. A műhely munka is nagyon jó volt, voltak bizonyos műhelyek is, ezeket pedig delegáció résztvevők vezették. Karl Heinz Florenz volt a delegáció vezetője, a elnök helyettesem. Elmentünk Dohába, és pedig a saját állásfoglalásunkkal. Volt egy kis haladás a klímavédelem tekintetében, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban, azonban a nagy áttörés itt sem volt a céljaink között, nem vártunk nagy áttörést. Ami a Dörbeni platformra vonatkozik, folytattuk az együttműködést, ez ugyanúgy érvényes a hosszú távú együttműködésre is, ami a hosszú távú akciókra érvényes a Kyoto 2-t elindítottuk, ez nem túl sok. Azonban amit megszavaztunk a plénumon a két Celsius fokos célt, az úgy tűnik, hogy nem valósul meg. Többet kell tennünk annak érdekében. Feltűnt, az EU delegáción belül. Tehát nem a, nem a parlamenti delegáció, hanem az EU delegáció, hiszen 27 miniszter is jelen volt. A konferencia alatt nagyon sok szavazási szükséglet volt. Néhány dolgot jobban is lehetett volna publikálni, mint például a finanszírozási ígéreteket. Hát ilyen félig nyilvános ülés volt, ott találkoztunk, és nagyon, nagyon megdömbettek a miniszterek, amikor ezt hallották, és jó lett volna, hogyha a bizottság részéről, vagy a 27 miniszter részéről is valami jött volna. Itt azért még mindenképpen javítanunk kell. Jövőre a COP 19 Varsóban lesz, az Európai Uniónak meg addig meg kellene írnia házi feladatát, ami azt jelenti, hogy egy olyan stratégia dolgoz ki, hogy jobb lesz a következő konferencia teljesítménye, hiszen még van mit tenni. A dörbeni témát a plénumon is szeretnénk megvitatni a bizottsággal, azonban a tanácssal is. Hiszen úgy, ahogy Dohában volt, úgy, úgy ne legyen Varsóban készüljünk fel jól, és parlamentként kritikusan, ám konstruktívan kell kísérnünk a dolgot, különben nem fogjuk tudni a két fokos célt betartani. Igen, jó sok felszólaló van. Jó Leinen az első. Köszönöm A plénumon még egyszer beszélünk majd Doháról. Néhányan azt mondták, hogy kinyílt a kapu. A globális klímaváltozás elleni küzdelemben. Hát jó lenne, ha ez optimizmus fennmaradna, viszont a, azok is voltak, akik azt mondták, hogy becsukódott a kapu a két fokos cél elérése előtt. Nagyon nehéz globálisan haladást elérni. Természetesen fel kell tennünk magunknak a kérdés, hogy az Európai Unió milyen szerepet játszott. Ez a szerep még ugyanolyan pozitív, mint évekkel korábban. Sokkal kevesebb a mondani valónk, és sokkal kevesebbet tudunk felkínálni. És szerintem fontos volt ezeket a dolgokat felvenni az állásfoglalásunkba, a 30%-os célkitűzést is, hiszen ez mindenképpen szükséges lesz, hogyha 20-nál több százalékot szeretnénk elérni. Különben nem tudjuk tartani az ütemet 2050-ig. És akkor a következő kopig megint nyomást kell gyakorolnunk, hogy a 30%-ról tényleg döntés születhessen. Felmerül az a kérdés is, hogy a szövetségek, a dörbeni szövetségek miért nem voltak életképesek, hiszen a kartagénai csoporttal és a szigetállamokkal az Európai Unió szövetséget kötött. Dohában pedig eltűnt a szövetség. Miért nem működött ez? A finanszírozás tekintetében sem tudunk annyit nyújtani, mint amennyit ígértünk az országoknak és most az Egyesült Államokról is szeretnék mondani valamit. Aki Kopenhágában ott járt, az emlékszik, hogy mind arra vártunk, hogy Obamának mi van a tarsójában. És az nyilvánvalóvá vált, hogy Obama nem tud mit felkínálni, mert a kongresszus nem akar semmit sem ajánlani. Megjelent Hillary Clinton, és bejelentette a bombasztikus hírt, hogy 2020-ig 100 milliárd dollárt ajánlanak fel. Döbbenetes az, hogy Dohában nem volt jelen az Egyesült Államok. És teljesen bizonytalan, hogy most honnan jön ez a 100 milliárd. Szerintem ez egy nagyon cinikus politika. Tehát bedobni, feldobni ezt a labdát, 100 milliárd, és akkor utána meg képtelenek csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. De amikor a 100 milliárd finanszírozásáról van szó, akkor már visszakoznak. Obama 2, jobb ajánlattal kell, hogy előrukkoljon. Igazából a konferencia zárása volt figyelemre méltó, hogy egy ilyen dohai dokumentumot hogyan fogadnak el. Én csak üdvözölhetem. Hiszen remélem, hogy az új klíma körben ne egyhangúságot definiáljunk, hanem széles konszenzus. Már Cancunban is az volt, hogy a külügyminiszterek éjszaka bejelentették, hogy elfogadták a dokumentumot, pedig Bolívia ellenezte. Most Oroszország ellenzi, de szerintem nincsen haladás, hogyha mindig a legbénább országra várunk. Nagyon széles konszenzusra van szükségünk, hogy elfogadjuk ezeket a dokumentumokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ma- Mária Nova kollega. Hvala lepa. Um, najprej naj povem, da um, je bilo naše delo zelo učinkovito. Először is szeretném elmondani, hogy a munkánk hatékony volt, hiszen nagyon jó vezetést kapott a delegációnk. A tanástól eltérően mi megpróbáltunk valójában egy hangon szólni, és mindannyian tiszteletben tartottuk a saját állásfoglalásunkat. Úgyhogy szeretnék köszönetet mondani a delegáció teljes vezetőségének. Egyetértek azzal, amit az elnök úr Grote úr mondott. Nem figyelünk oda eléggé a kommunikációs tevékenységre a saját tevékenységünket nem megfelelően kommunikáljuk, a finanszírozást sem, a kibocsátás csökkentést sem. És ez újra előtérbe került, újra így alakult a tárgyalások során. Szeretném ezt hangsúlyozni. Mi környezetvédelmi szakbizottság vagyunk, úgyhogy az a feladatunk, és azt akarjuk elérni, hogy az Európai Parlament a tudósok szavait követve lépjen fel, vagyis meg kell tennünk mindent azért, hogy a széndiokszid kibocsátást csökkentsük 2020-ig 25%-kal. De a többi partner nélkül semmit nem tudunk tenni. Sőt, ellentétes eredményt fogunk elérni, hiszen munkahelyeket fogunk elveszíteni, és rontani fogjuk a helyzetet környezet szempontjából is. A tárgyalások is azt mutatják, hogy koncentrálnunk kell konkrét témákra. Mi kell, hogy a mozgató rugója legyünk ennek a politikának. Támogatnunk kell ezeket a kezdeményezéseket, és ambiciózusabbaknak kell lennünk. Még egy dolgot szeretnék megjegyezni. Nagyon jól készítették elő a dokumentumainkat, az anyagainkat. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, és mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában. Az egyik legjobb a megszervezett konferencia volt ez. Köszönöm szépen. Köszönjük a dicséretet is, és Izabel Finninek és József Ducsnak is megköszönöm, hogy olyan kiváló volt az előkészítés. Mindig biztonságban éreztük magunkat, és nagyon jó, jól előkészített volt. Különösen jó ez egy ilyen konferencián, hiszen bármikor adódhatnának váratlan dolgok, úgyhogy köszönjük mindenkinek, aki ebben részt vett. A következő hozzászóló a Doha egyik kiváló szakértője, Kriton Azani. Thank you very much, uh, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, a titkárság kiváló munkát végzett, én is ezt csak meg tudom erősíteni és a többi kolléga igazából féltékeny volt, hogy nekünk volt egy kis füzetünk, megfelelően voltak előkészítve a dokumentumok, tényleg nagyon jó munkát végeztek. Vannak jó és vannak rossz híreink is a dohai fordulóval kapcsolatban. A jó hír, hogy halad, előre haladtak a tárgyalások, a világ halad előre, és egyre inkább egységes, és egyre inkább közelítünk egy megállapodáshoz. A rossz hír, hogy lassú ez az előrehaladás. Annyira lassú, hogy nagyon nehéz a 2015-ös célt megvalósítani, illetve egy új hatékony nemzetközi megállapodást elérni a klímaváltozással kapcsolatban erre a dátumra. Ha a módszereinket nem változtatjuk, ha nem változtatjuk meg azt a módszert, ahogy előkészítjük a tárgyalásokat, azt a módszert, ahogy az országok a nemzeti tárgyalási mandátumokat előkészítik. Ha ezeket a módszereket nem változtatjuk meg, akkor nagyon nehéz lesz elérni ezt a célt. Nehéz lesz a közös nevezőt megtalálni, aminek alapján 2015-re megállapodást lehet kötni. Ez a parlament számára is sok mindent jelent. Vannak lehetőségeink itt a parlamentben, föl tudunk lépni másképp. Ez a feladatunk, de meg kell változtatnunk azt a módszert, ahogy dolgozunk, ahogy cselekszünk. Mostanáig állásfoglalásokat készítettünk a csúcs előtt, a tárgyalási forduló előtt, ugye a COP előtt a decemberi ülés előtt, de ez nem elég. A pálya utolsó méterein, ami mondjuk nem kenthető maratoni pályának, de inkább egy 100 méteres pályának, a utolsó métereken most már többet kell, hogy tegyünk. Ha lehet, a köztesülésekre is fel kell készülnünk, például Bonra állásfoglalással. Jobban oda kell figyelnünk arra, hogy ott mi történik, és jobban ellenőriznünk kell azt is, hogy évek folyamán a tárgyalásokon mi történik, és amikor szükséges, be kell, hogy avatkozzunk. Ha nem változtatjuk meg a fölépésünk módját, a munkánk módját, ha a tagállamok nem ambiciózusabbak a nemzeti pozíciók kialakítása során, és a tárgyalási mandátumok nem változnak, akkor mindegy, hogy milyen az állásfoglalás, mindig is késő lesz, és mindig optimistán fogunk hozzáállni, de igazából a tárgyalást azt dönti el, hogy a tagállamok, illetve az államok milyen mandátummal érkeznek. Hogyha fokozunk nemzeti szín az ambíciókat, azért, hogy jobb legyen a globális eredmény a tárgyalási körök során, akkor első a olvasatban megállapodásra lehet jutni. Ezt most hivatalosan a két testület el kell, hogy fogadja. Ha nem növeljük az ambíciókat, ambíciókat akkor lelassul még inkább ez a folyamat. Tehát mindent meg kell, hogy tegyünk. Amikor a nemzeti delegációk pozíciójáról beszélünk, ez is nagyon fontos, de figyelm, az is fontos, hogy más országok is ezt megtegyék. Köszönöm. Köszönöm szépen. Corinne Lepage. Merci. Euh. Köszönöm, elnök úr. Csatlakozom a kollégákhoz, mert én is szeretnék köszönetet mondani a delegáció vezetésért, és a titkárságnak is köszönetet mondani, hiszen nagyon jól készítették elő a munkát. És szeretnék csatlakozni Jolainenhez. Kopenhága óta követem a konferenciákat, és a Dohai forduló véleményem szerint azt mutatja, hogy Európa a pozíciója gyengült a többiekhez képest. Sokszor beszéltünk már erről. Lehet, hogy korábban túl erősek voltunk, de nagyon kritizáltak minket, és a szokásosnál még inkább nem csak a déli országok, a nem kormányszervek részéről, hanem ma már mi vagyunk az egyetlen olyan régiója a világnak, Ausztráliával, persze Svédországgal, Norvégiával együtt, de mi vagyunk az egyedüliek, akik kötelező vállalásokat tettek. 2013-14-re konkrét finanszírozásunk is van ezeknek a célokra a megvalósítására, és mi vagyunk azok, akik valóban erőfeszítéseket teszünk. Ezzel egyetértünk mindannyian, viszont nagyon kritizáltak minket sok ország, az is, amely fogadott minket, és ez egy kicsit paradox helyzet. Végig kéne gondolni a diplomáciai tevékenységet a klímakonferenciák során, és általában ebben a témában a partnereink kapcsolatban akár ipari adott országokról van szó, akár déli országokról van szó, akár nem kormány szervekről van szó. Jobban kéne ö, előadni, jobban kéne becsomagolni azt, amit mi itt megteszünk, jobban kéne hangsúlyozni a teljesítményünk pozitív oldalait. A paradox az, hogy nagyon szerény, nagyon-nagyon szerénynek tűnnek az eredmények a Dohai konferencia szempontjából, legalábbis a tétet tekintve. Ugyanakkor hatalmas erőfeszítéseket tesz néhány ország a világban és az a benyomásom, és úgy gondolom, hogy aki Dohában volt, osztja ezt, de talán más kollégák is, hogy eltávolodunk egy nemzetközi kormányzástól a klímaváltozás témájában, és igazából a hazai intézkedések kerülnek előtérbe. A kínai kormány, amit mondott, vagy a japánok, amit mondtak, vagy amit Korea tesz, vagy más országok tesznek, ezek, ennek alapján egyértelmű, hogy a rendkívül ambiciózus politikát állítottak föl. A világban nagyon sok ország, viszont nemzetközi kormányzás szintjén nem történik előrelépés. És ennek alapján azt kell, hogy hangsúlyozzam, hogy hibázunk európai szinten, hogyha úgy gondoljuk, hogyha mi nem lépünk előre a klímaváltozás nemzetközi kormányzás területén, akkor egy ilyen ambíciózus politikával nem is kellene foglalkoznunk az energiahatékonyságra és a megelő energiákra vonatkozó gondolok, hiszen a többiek nagyon sokat befektetnek ebbe, és hogyha mi nem vagyunk rendkívül aktívak ebben a témában, akkor egyrészt politikai szinten is vesztünk, hiszen mi vagyunk a vezetők ebben a témában, de nagyon sokat vesztünk ipari és gazdasági szinten is. Nagyon fontosnak tartom, hogy magyarázzuk meg, hogy nemzetközi szinten, ha toporgunk, az nem jelentheti azt, hogy minden ország toporogjon, hiszen új iparpolitikai utakat kell megindítani. Marita Ölfskog. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak és mindenki másnak, hogy fantasztikusan jó munkát végeztek a Dohai konferencia előtt és alatt. Egyetértek Corinne lepage én is részt vettem mind a négy klíma konferencián, és világosan látszik, hogy a közös hogyan aprózódik fel, amit elértünk. Nagyon ambiciózusok voltunk az elején. Norvégia például egy olajtermelő ország, nem Európai Uniós tagállam. De más országokat is említhetnék, Kína saját módján viselkedik, de vannak európai országok, amelyek nagyon ambiciózusak az Európai Unión belül. Itt nagyon fontos, hogy legyen egy nyílt, publikus fundraising konferencia, hogy honnan tudunk forrásokat szerezni. Ez otthonra is szólhat, otthon is gyűjthetünk emiatt pontokat, és mindenképpen megmutatná, hogy mennyire fáradozunk a közös céljaink előre jutásán. És utána azt is ki kell dolgozni, hogy az átmeneti időben mit csinálunk. De vissza kell térnünk egy olyan álláspontra, hogy az Európai Unió összeszedtebb, összefogottabb álláspontot képvisel. És nagyon sok vita úgy zajlott, hogy az Európai Unióról volt szó, az Európai Parlamentről, az Európai Bizottságról, tehát nagyon gyakran mi voltunk ott a vita központjában korábban. Most meg nem is voltunk Európai Unió, hanem egy ilyen szétaprózódott perifériaként jelentünk ott meg. Ahogy mondtad, Matthias az elején, hogy egészen optimista vagyok mégis. Azért, mert ezek a megbeszélések is, hogy mondjam, helyben futottunk, olyan volt. Tehát nem, nem ugrottunk előre, nem sprinteltünk. És néha ilyen helyzetben is kerülhetünk, amikor válságban van a világ. De valahogy mégis sikerült a kiotói megalapodást megtartani. Annyi sikerült, amennyi abszolút szükséges volt. Helyben futottunk, de a következő konferenciának sikeresnek kell lennie. Kritonnak is igaza van, hogy kell valamilyen klímahálózat, amely mindenki számára hozzáférhető, aki ott volt az ilyen konferenciákon, vagy valamikor megy, vagy nagyon elkötelezett a, kér, a kértés mellett. Tehát elő kell készítenünk ezt, és a konferencia előtt legkésőbb egy hónappal ezt a hálózatot létre kell hoznunk, és a köztes időben is dolgoznunk kell. Nem akarunk itt a bizottsággal konkurálni, hanem felelősséget akarunk vállalni. Hihetetlen hálózatot hoztunk létre emberekkel, akik a normális életükben is ezzel foglalkoznak. Tehát szerintem sokkal többet tehetnénk. Szükséges lenne, hogy jövő, jövőre meg hihetetlenül fontos lenne a tavaszi Bonni és a későbbi Varsói találkozó konferencia, ne olyan legyen, hogy Lengyelország úgy tűnjön, hogy fékezi az egész folyamatot. Nem igenis kezdeményezést kell vállalnia. Röviden az Egyesült Államokról nyilvánvaló az, hogy az Egyesült Államok központi szerepet játszik. És az Egyesült Államok is látszani akar majd a következő amerikai kongresszusa lehet, hogy egy kicsit jobban együtt működünk, hiszen az elnököt nem lehet már újra választani, ez az utolsó ciklusa. És az Obama adminisztrációban megvan az elkötelezettség a klíma kérdések iránt. És John Kerry, a jövőbeli külügyminiszter is nagyon elkötelezett. Tehát mindenképpen eh, sokkal erősebben kell szorgalmaznunk az együttműködés az Egyesült Államokkal is. Mi is gyengék voltunk, de az USA kongresszus is gyenge volt. Köszönöm. Köszönöm. Most akkor a, a végére értünk, és a bizottság részéről van egy vendégünk. Most pedig a bizottságnak is köszönetet szeretnék mondani a belső egyeztetés szükséglete miatt mindig találtak időt az EP delegáció számára és a tanács számára is. Tehát mindig kaptunk tájékoztatást, mindig aktuális információkat kaptunk a tárgyalások helyzetéről. Most a fő tárgyalót üdvözlöm, aki a bizottság nevében ott járt Tohában, Arthur Metzkert. Metzger úr, önél szó. No, thank you very much. And... Köszönöm szépen. Nagy örömömre szolgált, hogy a parlamenttel együtt lehettem, és föl sem merül az, hogy versenyezünk a parlamenttel, ahogy az egyik felszólaló ezt mondta. Mi együtt akarunk dolgozni a parlamenttel, és nagy feladat áll előttünk. Az igaz, hogy Dohában tisztázottak a dolgok azért, hogy a következő körre fel tudjunk készülni, és a 2015-ös Párizsi találkozó, illetve menet közben a jövő évi Varsói találkozón is nekünk, európaiaknak nagyon nagy a feladatunk, és Európai Unióként kell, hogy föllépjünk. Természetesen mindig mindenki ö, odafigyel a tárgyalásokra, de hasonló módon fontos, és nem csak magunkat kell erre, hogy figyelmeztessük, hanem a harmadik országbeli kollégákat is, hogy nagyon fontos a végrehajtás. Valamit elértünk Kopenhágban, valamit Cancunban, Durbanben is, de mindent végre kell hajtani, és közben még a tárgyalás is kell, hogy folytatódjon. Nagyon fontos a végrehajtás, hogyha sikeresek akarunk lenni a következő években a tárgyalásaink során, csak a példa erejével tudunk fölépni azért, hogy változtassuk a klímaváltozási nemzetközi tárgyalásokat. Jó példákat hallottam itt, vannak országok, amelyek bizonyítják, hogy előre akarnak lépni, de nemzetközi szinten azért gondolkodnak azon, hogy tegyenek-e vállalásokat. És ezt a következő években meg kell változtatni, hiszen 2020-ig az előttenk lévő út nem lesz könnyű, nehezebb lesz nagy valószínűséggel, és nehéz döntéseket kell meghozni energiahatékonyságról beszélünk, olcsóbb megoldásokról beszélünk 2020-ig, de úgy gondolom, hogy nehezebb lesz ez az út, és a tárgyalási kör is valószínűleg kicsit nehezebb lesz, mint a kopenhágai előtti időben volt. Következő téma, amit említeni szeretnék, az ambíciók témájában. Dohában is újra elismertük, hogy két fok alatt nem akarunk megállapodni. De a jó dolog a Dohában, a Dohai tárgyási fordulón, hogy mindenki elismerte azt, hogy 2014-15-ben a felek plusz erőfeszítést tesznek azért, hogy megvizsgálják, hogy 2020-ig mit lehet tenni. Miniszteri találkozóra fog sor kerülni 2014-ben csak azért, hogy ezt az egy témát megvizsgálják a 2020 előtti ambíciókat korrekt azt is kimondani, hogy amit az Európai Unió le tud tenni az asztalra a következő években, az nagyon nagy mértékben attól fog függeni, hogy milyen döntések születnek a tanácsban és a parlamentben a következő 18 hónapban. Már van néhány javaslat előttünk a bizottság részéről, a széndiokszid kibocsátással kapcsolatban, más gázok felhasználásával kapcsolatban, a strukturális intézkedések, a kibocsátási rendszerrel kapcsolatban, és ezeket a vagy a 30%-os cél irányába kell, hogy elmozdítsuk. Ez nagyon fontos az EU tárgyalási pozíció szempontjából következő két évben, ugye a 2020 előtti ambíciók tekintetében. A harmadik téma, amit említeni szeretnék, a döntéshozattal témája Dohában. A végső plenáris ülésen az Orosz Federáció nem csak a saját nevében szólalt fel, hanem Ukrajna és Belarus nevében is. A második vállalási időre vonatkozó cél elfogadása ellen léptek fel, és a következő hónapokban meg kell nézni, hogy ez hogy fog alakulni. Úgy gondolom, hogy nekünk plusz erőfeszítést kell tennünk azért, hogy vissza tudjuk hozni az Orosz Federációt és Ukrajnát a tárgyalási asztalhoz. 2015-ös megállapodás ezek nélkül az országok nélkül az nem elfogadható, hiszen versenytársaink itt vannak az Európai Unió határai közvetlen szomszédságában. Úgyhogy a 2015-ös megállapodást nem lehet megkötni nélkülük. Ez van néhány megjegyzése. Sőt, még lenne egy megjegyzésem. Szövetségek a kevésbé, legkevésbé fejlődő, fejlett országokkal, a latinamerikaiak előrelépésével kapcsolatban korrekt, hogy ez nem volt annyira egyszerű ez a szövetség, mint Durbanban, hiszen az Európai Unióval szemben sok elvárás került elő a második időszakra vonatkozóan. Néhány egyéb országgal együtt végül is szinte egyedül maradtunk a második vállalási időszak tekintetében, hát ezért ugye velünk szemben lépnek föl az elvárásokkal, hiszen mi voltunk az a régió, aki pénzzel jelentott, meg, hát ki mástól kérhetnének ilyen ö, elvárásokat. A második hét során, amikor megjöttek a miniszterek, akkor politikai és kevésbé technikai jellegűvé vált a tár- tárgyalások. És fontos, hogy újra fölépítsük a hidat ezekkel az országokkal. Végül ezeknek az országoknak az volt a fontos, hogy folyamatos legyen a tárgyalás az ambíció emelés tekintetében, nem csak 2020 után, hanem 2020 előttre vonatkozóan is. Ők egyetértenek ebben a témával a szövetség tekintetében, úgyhogy a következő években előre kell vinni ezt a témát fontos mérföldkő lehet, főleg a klímafinanszírozás témájára vonatkozóan is, amikor a zöld klíma alap megnyílik. De ez is megint fontos a 2020 előtti ambíciók tekintetében is. Szükségünk van a barátainkra, a legkevésbé fejlett országok részéről és az afrikai csoportból is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mona Vecká úrnak. Ezzel a végére értünk a meghallgatásnak, amelyet a dohai delegáció tartott. Nagyon hasznos volt, hogy hozzászólt, és úgy gondolom, hogy most a mi térfelünkön van a labda. És eh, struktúrált formában kell a témával foglalkozni, nem csak a konferenciákat megelőzően, hanem a köztes időszakban is. Végig kell azt is gondolni, hogy 2013 és 2014-ben milyen stratégiát kell majd kövessünk, először 2013-ban, majd Párizsban a civil társadalommal kapcsolatban is, hiszen ez a téma még nem volt erősen érzékelhető jelen, ez jelen a tagállamok körében pedig nagyon fontos, hogy napirenden tartsuk ezt a kérdést prioritásként nehogy a hármas helyre csúszson, vagy az alá vissza. Köszönöm szépen, holnap a szavazásnál majd a bizottságnak és a tanácsnak ezt átadjuk a meghallgatáson. A következő napi rendi pontunk tematikailag nagyon jól illeszkedik. Itt egészen konkrét dologról van szó, a klímacélkitűzések nemzetközi szinten való eléréséhez is nemzetközi szinten is be kell mutassuk, hogy komolyan vesszük a klímaváltozás elleni harcot. Arról van szó, hogy a legerősebb eszközünk az kibocsátás kereskedelmi rendszer megint működőképes legyen. Működik, de a teljesítményét növelni kell, hogyha nagyon óvatosan akarok for, fogalmazni a 2003 8-as 7-es EK irányelvnek üvegházhatást okozó gábor kibocsátási kvótái árverésének eseménynaptárára vonatkozó rendelkezések módosítása. Tehát 2013 az első dátuma A klíma és az energia csomagban az akkora vitában meghatároztuk, hogy hogyan működjön ez a periódus, és természetesen nagyon kemény tárgyalásokat folytattunk a tanácssal, a bizottsággal arról, hogy hogy is nézzen ki ez az egész, és ezt követték a döntések. Egyre nagyon jól emlékszem a CDM-ekre vonatkozó döntése, amit az iparbizottsággal tárgyaltunk. Már a döntést követően nagyon fájt a fejem tőle, és nem tudtam, hogy, hogy majd hogyan tudjuk megakadályozni, hogy az egész piacot a CDM-ek elárasszák. Természetesen a pénzügyi és gazdasági válság miután még mindig tart, a termelés nem növekedhetett. Legjobb esetben is csak stagnál. És ezért nagyon sok a piacon a CO2 tanúsítvány. Mintegy 955 millió tanúsítvány kurzál a piacon pluszként, felesleként. Egy tanúsítvány ára olyan 7-8 euró, attól függően, hogy milyen a helyzet, emelkedik vagy csökkenhet az ár. Amikor a csomagot tárgyaltuk, akkor és megvitattuk, akkor a, a mérőpont az olyan 30 ár volt, ez volt a viszonyítási alap, azt hittük. Most viszont az elmúlt két évek azt mutatták, hogy az ár nem az miatt nem a, az éghajlat számára kedvező technológiákba ruháznak be, hanem a szénerőművekbe. Ezt lehet elfogadni vagy sem, de az éghajlat szempontjából ez nem lesz jó, és hosszú távon gazdaságos sem maradhat ez. A bizottság ezért közbeakavatkozott, és a nyári szünetet megelőzően nem sokkal az úgynevezett backloading javaslatot nyújtotta be, tehát kivette a piacról a tanúsítványokat. Az engem ért a megtiszteltetés, hogy a jelentést nyomon követtem a parlamentben a koordinátorok kérésére a szakbizottság elnökének volt ez a feladata. Nagyon rövid volt ez az egész, eh, amit csináltam belőle, hiszen jogbiztonságot kell csak teremteni, ennyiről van szó. A bizottság nem merte ezt vállalni, és ezért terjesztette be azt a javaslatot, hogy kivenje a tanúsítványokat a piacról. Az éghajlati szakbizottság ezt megtárgyalta. Ami nekem fontos volt, mondjuk nem volt normál meghallgatás, hanem egy ilyen rendkívüli környezeti szakbizottsági ülés volt, szóval én ott úgy vettem ki, hogy a kollégáknak az volt a fontos, hogy ez a folyamat egyszeri legyen, és ne legyen egy folytonos állapot. A jelentésembe én ezt bele is vettem világosnak kell annak is lennie, ami szintén benne van a jelentésben, hogy ez nem a probléma megoldása, egyszerűen csak elodázása. Hmm, hátrébb toltuk időben a, pro, a problémát, mert eh, ugyan kivonjuk a tanúsítványokat a piacról, de újra bekerülnek. Ez azt jelenti, hogy idén el kell indítani a vitákat arról a bizottsággal, és most itt van a bizottság, hogy hogyan akarjuk rendezni ezt a rendszert rendezni, és hogyan lehet nagyobb bizalmat teremteni a rendszer iránt. A következő napi rendi pontban is kibocsátás kereskedelemről beszélünk, és a légi közlekedésről. Ha mind a 27 tagállam, ahogy a japán résztvevők Dohában elmondták, bevezetné a, 20, a, a CO2 adót, akkor összeomlana a belső piac. Ez nem lehet a mi érdekünk, és éppen ezért igyekezni kell észszerűsíteni a kibocsátás kereskedelmet. Ez egy első lépés. És hát kíváncsi vagyok, hogy hogy alakul majd a vita. Én úgy gondolom, itt pusztán arról van szó, hogy ezt a backloadingot megcsináljuk. Nem a teljes kibocsátás kereskedelmi rendszerről kell vita, vitatkozzunk, hiszen időnk sincs rá. Én elsősorban azt szeretném megtudni, hogy hogyan lehet viszonylag kevés módosító indítványjal el, csat, beszállni ebbe az eljárásba. A strukturális vitát majd máskor kell lefolytassuk, ott, amikor meg lesz a helye, meg az ideje. A következő bizottság majd utalhat arra, hogy a parlamenttel hogyan kívánja tovább folytatni az, a kibocsátás kereskedelmi tárgyalásokat. A backloadinggal csak időt vásárolunk magunknak, sem többet, sem kevesebbet. Az, és mint mondtam, tehát engem az érdekelne, hogy ez a jelentés, hogy ezt a jelentést jól kitárgyaljuk, végig tárgyaljuk. A menetrendet is úgy állítottam össze, hogy ne legyen teljes rohanás az egész, hanem legyen időnk rá. De azt kérem, hogy lehetőleg kevés módosító indítvány legyen, és akkor a végén talán marad idő arra is, hogy eh, hogyan lehet a backloadingot eh, legitimé tenni a parlament részéről. A tanácstól kérdezem, illetve üzenem, nem lehet, hogy mi itt megcsinálunk mindent, ami a mi dolgunk, és a tanács aztán a vitát eh, végtelen, a végtelenségig húzza. 27 miniszternek meg kell tudni állapodnia. A vitát a karbonpiaci jelentésről kell majd, és azt kérjük, ezt kérjük tehát a a 27 minisztertől, hogy most csak ezt az egy kérdést tárgyaljuk meg, ne a karbonpiaci jelentést. Az egy másik dolog, nem lehet érdekünk ez. Az érdekünk az, hogy az európai éklahajlat politikát mielőbb meghatározzuk, és a, a, a lényegi javításokat a következő években elvégezzük. Egyébként nem hiszem, hogy jól járna sem az európai éghajlatpolitika, sem pedig a mi hitelességünk bármilyen jövőbeni konferencián. Jó, akkor legyen ennyi, és menjünk sorban. Az árnyék előadóknak adom meg a szót, legelőször is Korola kollégának. Yes, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Természetesen szeretnék gratulálni az előadónak a munkájához. Ez egy előrelépés megfelelő irányban sajnos még mindig nem elégséges. A jelentés pontosan azt mondja ki, amit a bizottság akar, vagyis a piacról kiveszi ezeket az engedélyeket. A bizottság mindig is ezt mondta, ezt hajtogatta, hogy ezt meg akarják tenni, és itt megkapják. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy ez túl sok az ETS rendszert, egy piac semleges eszköz kellett, hogy legyen, ez volt a cél, hogy költséghatékony módon történjen az a vállalkozások számára a kibocsátás szervezése. De már hosszú idő óta egyértelmű, hogy a bizottság maga a legerősebb ellensége az ETS-nek. Folyamatosan átfedéseket alakított ki a jogalkotással és a valós elektromos és szénpiacba így belépett. Az ETS-sel a meglévő rendszert nem lehet korrigálni, nem lehet beavatkozni a piacba ilyen módon, sőt, így csak romlik a helyzet. Már így is károkat okozott Európában ez a rendszer, és a, az összevisszaság egyre egyértelművé válik, a jog bizonytalanság alakul ki, mindenki készen áll arra, hogy elfogadja és bevallja, hogy alacsony ma a szén ára. De a bizottság tükörbe kéne, hogy nézzen, és fel kell, hogy ismerje, hogy az átfedő célok, megújuló energiaforrások, energiahatékonyság, és ezek az átfedő célok vezettek ehhez. És most nem manipulálni kellene az ETS rendszert, az ETS működését, hanem a bizottságnak koncentrálnia kellene a tagállamokra, amelyek próbálják megérővé tenni a megújuló energiaforrások felhasználását olyan módon, hogy garantálja a befektetők számára a megtérülést a befektetésnél, és a fogyasztóknak ne kelljen túl magas árat fizetni. Az ETS úgy működik, ahogy ezt megcéloztuk. 24 tehát a célok megvalósulnak, működik az ETS rendszer. A cél nem az volt, hogy ez az eszköz önmagában támogassa a technikai fejlődést, és támogassa a megújuló energiaforrások elterjedését, művi módon lenyomva a szénárát, az energiárát. És most az árak emelkedni fognak, Az a kérdésem, hogy a bizottság mitől fél inkább az ETS gép működésétől, vagy a mi gazdaságunk, iparunk működésétől, a munkaadók, a társadalom működésétől egységként mindannyiunknak eh, nehézséget okoz, hogyha nem lesznek megülő energiaforrások. Az engedélyek áruba bocsátásának az időzítésével a bizottság beavatkozik az ETS szabályaiba. Kedves kollégák, nem koncentrálhatunk csak a megtakarításra és csak az ETS gépre, politikai árat kell fizetni a beavatkozásért, hiszen meg nem jósolható gazdasági hatásai lesznek a beavatkozásnak a munkahelyteremtés, a verseny képesség is szenvedni fog, és jelentősen károsítani fogja az ETS, mint piaci eszköz hitelességét is. Európa legnagyobb energiafelhasználói, az elektromos áram előállítani a következő három évben rendkívül veszteséget fognak szenvedni ezek miatt, a beavatkozások miatt. A árverési szabályok változtatását meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán az érvényes ETS rendeletnek megfelel-e, hiszen a 9-es cikk tiltja a engedélyek átvitelét egyik évről a másikra, hiszen pontos um, előírások szerepelnek a mennyiségre vonatkozóan is, hogy milyen mennyiségű növekedés uh, lehetséges évről évre, 74% ez az érték. A rendszer tervezhetőségét most a bizottság károsítja, hiszen a bizottság azzal indokolja ezt, hogy az irányelv nem pontosítja, hogy milyen módon történjen a kereskedelmi, kereskedési időszak során a kereskedelem ezekkel az engedélyekkel. Pedig ez nem igaz, hiszen a 9-es cikk ezt egyértelműen megfogalmazza és egy módosítás nem lenne elégséges ahhoz, hogy a bizottság beavatkozhasson. Nem szabad semmilyen rövidtávú cél érdekében beavatkozni az ETS rendszerbe. Átfogó vitát kell folytatni az ipar, a környezetvédelem és más érdekelt felekkel együtt a 2020 utáni időszakra vonatkozóan. Csak így lehet versenyképesebb Európa. Köszönöm. Köszönöm szépen, Korolasszony. Most a szót Davis nincs itt. Akkor Eichhardt sincs itt. Kellerman sincs itt. Sabine Wilz. Okay. Anna Rosbach ist der neue Martin Kellerman, the new Martin. Anna Rosbach van Martin helyett, akkor, akkor Anna meg is adom a szót. Sajnálom, elnök úr. De azért köszönöm, hogy így beülhetek ide. Eh, tulajdonképpen Márténak a vonata késik, és azt kérte, hogy eh, mondjam el helyette a következőket. Az ETS piac alapú mechanizmusnak kellene lenni, amikor az árakat eh, a kereslet fogja meghatározni. Ma azonban úgy tudjuk, hogy az, a karbonpiac nem normál piac, igaz az, hogy nem normális piac, abban, nem abban az értelemben, hogy mesterségesen hozták létre. De megállapodtunk abban is, hogy piaci szabályokra épüljön, és tartsuk, ezeket, és tartsuk ezt akkor tiszteletben. A gazdasági válság idején legyünk rendkívül óvatosak akkor, amikor arra vonatkozó olyan döntéseket hozunk, amely terhet jelent az iparnak. Ha egyetértünk abban, hogy a felesleges engedélyek okozzák a válságot és az alacsonyabb termelékenységi rátát, akkor a bizonyos tanúsítványok kivétele a piacról, még ha átmenetileg is, esetleg helyreállítást hozhat magával. Ha a gazdaság helyreáll, akkor nem tudjuk előre meghatározni az árakat, hiszen a piaci mechanizmusok is befolyásolják azokat. Ezért mindenféle olyan feltételezés, amelyet a bizottság a backloading hatásaira vonatkozóan mondott, jelentős bizonytalansági tényezőt hordoz magában. Sőt, vannak egyéb fenntartásaim is. Hogy mi az, ami, eh, hogy, hogy mit jelent az, hogy megfelelően működő piac? Ebből a szempontból talán a jelentéstevő javaslata jó lehetne, jó kiinduló pont ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy milyen jellegű jogköröket kap a bizottság. És ezt a részt majd úgy külön meg kell nézni, de azt nem tudjuk elfogadni, hogy amit az előadó jelzett, hogy egy sokkal mélyebb hatóbb strukturális váltást kellene kövessünk a rendszerben. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Anna Rosbachnak. Tadeusz Simánszki a következő. Panie Przewodniczący. Köszönöm, elnök úr. Ez a vita erről a témáról nem választható le. Arról, ami az össz, összefüggést illeti. Tehát már hallottunk, hogy mi volt a klímakonferencián, Hallottuk, hogy nem igazán volt pozitív fejlődés, sajnos inkább ellenkezőleg, és látjuk, hogy az egész világ túlságosan lekicsinyli ezt a problémát, tehát alábecsülik. Egy nagy kérdőjelet látok. Az amerikaiak sem a legjobbak itt, ott még nagyobb kérdőjelet látok. Azonban látnunk kell, hogy a versenyképességről van szó. Az Európai Unió versenyképességét veszélyezteti a jelen helyzet? Például az Egyesült Államokkal szemben. Hogyan maradhatnak fenn az európai cégek? Itt is különféle akadályokkal szembesülünk. Úgy gondolom, hogy főleg a válság idején kell beszélnünk bizonyos intézkedésekről, még akkor is, hogyha ezek egyedi intézkedések, amelyek csak egyszer kerülnek alkalmazásra. Tehát, hogyha engedünk egy kivételt, akkor Mm, senkinek se hihetünk a jövőben. Nem csak a válságról van szó, hanem arról van szó, hogy túl alacsonyak az árak. A szabad piac azzal a feltétellel eh, foglalkozik, ezzel, hogy túl drágák a kibocsátások. Egészen világosan látjuk, hogy a kibocsátások eh, nem igazán függenek össze a kereskedelemmel. Lengyelországban más a helyzet. Tehát egész Európában az energia ára jelenleg kulcs probléma. És aláhúznám, hogy ennek köszönhetően nagyon olcsó az árak. Így az olcsó árakkal megtanulni vagyunk az amortizációnak, és nagyon sokan vannak nálunk, akik a szegénységi határ környékén vagy alatta élnek. Nagyon, nagyon rossz a helyzet nálunk, és természetesen fel kell tennünk a kérdést, hogy milyen lehetőségeink vannak, és milyen jelentősége van ennek az ipar számára. Hiszen Európa nem csak a pénzről szól, Európa egy elképzelés, és a szolidaritást sem szabad elfelejtenünk a dolgok mélyebb összefüggéseit is látnunk kell. Egy bolygónk van, egy földünk van. Európában magányosan vezetjük a harcot, mi vagyunk a magányos vezetők, Amerika, Kína nagyon messze hátul kullog, de nem szabad egy paradoxon csapdájába esnünk. Nagyszerű, hogy itt van Európa, nagyszerű, hogy vezetünk a széndiokszid kibocsátások csökkentésébe, de a világ egyedül hagy minket. És megy tovább. Obama az újraválasztására gondolt, de Lengyelországban és az Európai Unióban nem kerül aláírásra egyéb kötelezettségvállalás, amely drasztikusan korlátozná a saját mozgásterünket. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy nem hajtató ez végre gyorsan. Egyáltalán lépjünk -e. Köszönöm. Péter Líze a következő. Köszönöm, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy a néppárt koordinátora Richard Zéber, tehát nem ilyen minőségemben beszélek, azonban az Energiahatékonysági PAN voltam. És ebben az összefüggésben emlékeztetnék arra, hogy a Környezetvédelmi Bizottság és a az energia hatékonysági irányelve foglalkozott, és most utalok a, márciusi Chris Davis jelentésre, amelyel felszólítottuk a bizottságot, hogy az ETS energia problémáival foglalkozzon. Ezek olyan indítványok, amelyek viszonylag messzire jutottak el. A Davis jelentésnél a néppárt és az ALDE jutott kompromisszumokra, de a többi frakció is megszavazta a jelentéseket. Az Európai Bizottság a tárgyalások keretében eh, leadott egy nyilatkozatot is. Az ITRE és a plénum is megszavazta ezt a csomag részeként, és nyilvánvaló mindenki aki olvasni tud, ezt tudomásul vehette. Tehát itt két konkrét lépésről volt szó. A bizottság a parlament kérésére kapott egy mandátumot, és pedig több szakbizottságtól, hogy egy szén piaci jelentést készítsen, ez pedig azt jelenti, hogy az aukciós, az ETS profil újragondolása, tehát ez az úgynevezett backloading. A backloading elképzelését megszavazta a parlament. És értek mindenkit, akinek személyes fenntartásában, és azt mondja, hogy nincs igaza a bizottságnak. Azonban itt, most, hogy belenyúljunk az ETS-be, vagy ne, ezt a vitát azért már néhányszor lefolytattuk a plénumon is, itt az MV-ben, és a két lépcsős eljárásról is szó volt, tehát hogy először backloading, utána pedig eszmecsere a hosszú távú megoldásról. Hiszen a backloadinggal időt veszünk magunknak, utána pedig elgondolkozhatunk rajta, hogy uh, hogyan érhetjük el, hogy az ETS ismét megfelelő súlyjal esen latpa. Matthias Gróta jelentése nagyon jó. Itt néhány aggályt eloszlat, amely az európai bizottsági javaslata ellen szóltak. Tehát például itt van az az érv, hogy a bizottság itt mindig minden hétről hétre beavatkozhat. Nem, itt egy egyszeri beavatkozásról van szó. És ez nagyon messze mutat, hiszen nem tudtunk itt már reagálni. De lehet, hogy szükséges az, hogy megfelelő módon tisztázzuk a helyzetet. Nagyon alaposan megvitattuk a szénszivárgás témáját és pedig úgy vitáztunk, hogy volt egy hatástanulmány, amely egy 30 eurós árról szólt. Éjjel itt a Korhala, Doyle ellen és mások ellen azt mondták, hogy a bizottság 2008-as javaslata szénszivárgás nem részesíti megfelelő súlyban azonban egy 6 eurós árnál és a szénszivárgásról elhatározott dokumentumok tükrében ez egy általános probléma, és szerintem ez sem illik össze. Számos olyan iparág van, és ez egy nyilvános lista, amelyek óriási nagy mennyiségű, szabad mennyiséget kaptak, és a küszöb miatt nagyon sokat kerestek a kibocsátás kereskedelemmel. Vannak olyan ágazatok, amelyek nem vesznek figyelembe a jelenlegi szabályokkal. A gipsz, meg az alumínium tartozik ide. Itt mindenképpen át kell alakítanunk. De az ipart leterheli az ETS. A leglényegesebb pont véleményem szerint az, hogy a tagállamok már azon vannak, hogy az Európai Uniótól elvegyék a vezető szerepet. Nemzeti adókat vezetnek be, nemzeti hozzájárulást, ez pedig méreg az ipar számára. Van egy európai belső piac, és hogyha európai problémák jelentkeznek, akkor ezeket európai módon kell megöldeni. Éppen ezért amellett török láncsát, hogy mérsékelten, de azért gyorsan lépjünk, és ne legyen itt egy ilyen tagállami patchwork szőnyeg összefonva a tagállami intézkedésekből, azért, mert európai szinten nincsen szabályozva a kérdés az európai intézményekbe fektetett bizalmat meg kell őriznünk, és ne hagyjuk a tagállamokat, hogy átvegyék ezt tőlük. Jó Leinen? Ja, ich bin äh, Peter Lise aus. Kimondottan hálás vagyok Péter Lízének, hogy hozzászólt, és szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az energiahatékonysági irányelven, meg Chris Davis jelentésében is az 2050-es energia roadmap egyértelműen, kijelen, egyértelműen fogalmazott a, az, az emissziókereskedelemről. Amit a többi kollega is említett, hogy nem előre teszünk most lépéseket, hanem hátrafele. És ez nem felel meg, és nem is hiteles. Szóval, Péter Lizek, köszönöm szépen még egyszer, hogy elmondtad hogy hogy is látjuk ezt a helyzetét, és hogy mi volt az, amit a plenárison nagy többséggel határoztunk. Az emisszió a kibocsátás kereskedés, a CO2 kibocsátás kereskedése teljesen új dolog, és egy kicsit kísérletnek is tekinthető, hogy működik-e vagy sem. A tízes cikkben annak idején a törvényalkotásban is azt mondtuk, hogy adott esetben előfordulhat, hogy majd kiigazításra lesz szükség. Egyébként ugye nem lenne a tízes cikk Időközben viszont azon nem mi vagyunk az egyetlenek. Ausztrália is bevezette, Kalifornia, Dél-Korea és Kína részeiben is bevezették, és reméljük, hogy majd másút is. Hiszen globális CO2 kereskedelem volt a gondolat, lehet esetleg, hogy foltokban sikerült de nem szabad emiatt azt mondani, hogy nem sikerült, és ki kell dobni, mert csak foltokban van. Igen, és építsünk rá. A 6 euró per tonna az működőképtelenné teszi a rendszert valóban. Nem ad öszt, nem megfelelő ösztönző ahhoz, hogy technológiákba ösztönözzen, ber, új technológiákba való investícióra ösztönözön, és ahogy az elnök úr is mondta, a szén technológia sokkal könnyebben kifizethető ilyen formában. A bizottság bejelentése a backloadingról, nos, már látjuk, hogy hogyan reagált a piac erre. Egyetlen egy euróval emelkedtek az árak. Das heißt, äh, auch wenn wir das beschließen, tehát, hogyha így döntünk, hogyha így is határozunk, ez meg is születik ez a döntés, akkor sem oldjuk meg a problémát, és jön majd a második fokozat, amit ugye úgy szoktunk mondani, hogy strukturális megoldási igyekez, igényelnek. De fontos, hogy elkerüljük azt a hibát, amit korábbi plenárisok már csináltunk, hogy mindenféléről módosítgatunk, maradjunk a témánál. A backloading az egy Hát, eh, ahogy a piacok megmutatták, nem sokat segít, mint ötlet. A rendszerben ugyanis van egy hiba. Minél több megújuló energiát építünk ki, minél több energiát eh, takarék, eh, energiát takarítunk meg, annál több tanúsítványra van szükség. És a CDM már eleve tucatjával hozta ezeket a tanúsítványokat, úgyhogy felesleges eh, tanúsítványok vannak, ezt kell végig gondoljuk. Zavar egyébként engem az is, hogy a tanúsítványokat nem csak az érintett ágazatok kereskednek egymás között, hanem a pénzpiacok is ezzel operálnak. És látszik, hogy lopják a tanúsítványokat, duplán hozzák ki a piacra, adócsalásra használják. A Deutsche Bank éppen most 32 millió eurós csalást esetet vizsgált. Mások is bekerülhettek persze ebbe a forgó, forgókörbe. A Barclays Bank is szóba került, látjuk, hogy ez a szíve, a magja a tanúsítványoknak. Tehát alapvetően most már nem is éghajlatvédelemről van szó, hanem nyereségről. Hogyha ők sírnak azért, mert túl alacsony az ár, akkor nem azért teszik, mert nagyobb éghajlatvédelmet akarnak, hanem azért, mert nagyobb hozamokat, mert több milliárdos nyerességük van a tanúsítványok kereskedéséből, úgyhogy ne dőljünk be annak, hogyha a Barclays meg a többi bank nyafogni kezd. Úgy gondolom, hogy ezzel a jelentéssel egy egészen pici lépést tehetünk tovább. Köszönöm szépen. Theodoros Szilakakis kollega. Thank you, uh, uh, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Egy kérdéssel kezdeném azt hallom, hogy jó, ha magas az ár ezen a piacon. Az erőfeszítéseink azt célozzák, hogy magasak legyenek az árak? Vagy az a célunk, hogy a piac működjön, és azt adja a piac, amit adnia kell? Recesszióban. A recesszió azt jelenti, hogy az ár alacsonyabb, a CDM e már alacsony, és a rendszer is csökkenti az árat, de az ár csökkenése nem azt jelenti, hogy nem érjük el a célunkat, azt jelenti, hogy túl a célunkon. Ez történik. Nem azért, mert ezt akartuk, hanem mert ez történt. Van egy olyan értékelés, hogyha ma megemeljük az árat, több befektetés lesz. De amit javaslunk, amit önök javasolnak, az ma az áremelése és csökkentése az árnak 2019-2020-ban. A kérdés az, hogyha jövőben jövőbe történő befektetésre beszélünk, ugye úgy gondolom erről beszélünk, miért gondoljuk, hogy 2020-ban az ár csökkentése fokozni fogja a befektetést? Nem fogja. Majd akkor a ma eldöntött befektetések akkor kezdenek majd visszatérni. Hiszen fontos a mai befektetők számára, hogy két-három év múlva mi fog történni. Hogyha ma dönt valaki egy befektetésről, akkor az majd öt év múlva kezd megtérülni, majd alacsonyabb áron. És miért történik ez? Lehet, hogy azért, mert néhány ország állami támogatást akar adni az energiaiparának? Vagy azért, mert vannak olyan országok, amelyek meg akarják adóztatni, és ennek a politikai költségét, vagy felelősségét az EU-ra, erre a bizottságra akarják hárítani. Nagyon sok pénzről van szó. Az Egyesült Királyság októberben közzétett egy becslést, a klíma és energia minisztérium részéről, ami szerint jelentős lesz az emelkedés, hogyha adó témában nem lépünk vissza. Hazámban 3,3 milliárd lesz a jövedelem, hogyha 900 millió tonnát vonunk ki 2020-ig összesen. Nagyon sok pénzről van szó az elektromos áramfogyasztók számára, és más országok, amelyek nehézségben vannak, ő, nekik is nagyon sokba fog ez kerülni. Az Egyesült Királyság szerint a legtöbbet fizető országok Románia, Lengyelország, Csehország, Bulgária és Spanyolország lesznek. Az Európa szegényei fognak nagyon sok pénzt fizetni az áramszámlán keresztül, és miért is? Németország is sokat fog fizetni, 19 milliárdot az Egyesült Királyság szerint, ha 900 millió tonát kiveszünk, és nem tesszük vissza. Nem tudom, hogy jók -e ezek a becslések, lehet, hogy hibásak a piacokat, nagyon nehéz meggyorsolni, hogy hogy alakulnak, de az biztos, hogy emberek fognak fizetni a mi döntésünkért, nagyon magas új adót fognak fizetni, és erről van szó és nem a jövőbeni befektetés fogja ezt befolyásolni, hanem a következő éveket. Köszönöm. Köszönöm szépen. A tanúsítványokat automatikusan áraszták, azért már fizettek, és pontosan ez az, amit az első kereskedelmi periódusból tanultunk. A vállalatok áraszták be ezeket, úgyhogy a fogyasztó már itt ezen ráfizetett. De pásra következő kollega. Merci, monsieur le, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Rendkívül fontos ez a téma. Az a rendszer, amit kialakítottunk, nem tette lehetővé, hogy elérjük azt a célt, amit akartunk. Csak azért, mert túlságosan lusták voltunk a kvóta kibocsátás tekintetében a cégek számára, vagyis az államok, most csak Franciaországról beszélnék, olyan kótát adtak ki, amit a vállalkozások kértek, és ez sokkal több volt adál, mint ami tényleg szükség lett volna a üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésére Európában. Tehát túl magas volt így a kínálat a kereslettel szemben, és teljesen logikus, hogy a gazdasági valósághoz próbáljunk visszalépni, vagyis annyi kvótára kell visszatérni, amit eredetek ki kellett volna adni. Értem én, hogy a kollégáknak nagyon fontosak az ipari kérdések, az ipar versenyképessége. De az iparban, elnök úr, az iparon belül nagyon sok ipari ágazat van, és hogyha koherensek akarunk lenni saját magunkkal, és azzal az európai szintű politikával, amit követni kívánunk, ugye a 3x20-ról beszélünk, akkor egyetemű hatékony jelet kell adnunk erről az ipari vállalkozók számára az energiahatékonyság megülő energiák területén. Ha azt akarjuk, hogy ez az ágazat normál módon fejlődhessünk, jövedelmező le- legyen, akkor ezt kell megcéloznunk, hiszen egyébként nem jövedelmező az egész. olcsóbb lenne persze szén felhasználása. Ha olcsóbb a szén felhasználása, mint a megölő energia felhasználása, akkor ez abszurd. Megkezdtük ezt az utat. Kérdés, hogy meddig akarunk elmenni. Vannak nagyon eltérő értékelések, szinte egy a kettő az eltérés, 900 millió, van, aki majdnem 2 milliárdról beszél, hát ez nem ugyanaz. Úgy gondolom, hogy arról kellene, erről kellene előbb vitatkoznunk, mielőtt még a komitológiai eljárás állapodnánk meg. Tehát milyen irányba akarunk elmozdulni az ipari vállalkozások érdekében, az európai ipar érdekében, amelyek meg kell, hogy tartsák vezető szerepüket ezen az új piacon, ami rendkívül fontos a 21. század elején az energiahatékonyság és a megülő energiák témájában. Köszönöm szépen. François Grostet. Merci, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Amikor elolvasom az a jelentését, látom, hogy egy bölcs állásfoglalást tartalmaz ez a jelentés azt javasolja, hogy csak egy alkalommal történhessen kiigazítás a bizottság részéről 2013 és 20 között. Ez úgy tűnhet, hogy majdnem megfelelő javaslat a vállalkozások számára többé-kevésbé a tervezés lehetővé teszi. Az Európai Bizottság nagyon fontos, hogy ne avatkozzon be rendszeresen a kóta kibocsátás területén, mandátum nélkül, a hátraütemezésre hivatkozva. Azért mégis aggódom, aggódom, mert az biztos, hogy túl sok a kvóta, mindenki elismeri, hogy nem megfelelően a szénárak, stb. De ugyanakkor egy mélységes válság idején történik ez, és a válság indokolja a szénáranak az alacsony szintjét. Kevesebb a kibocsátás annál, mint amit jósoltunk. A szén árának a csökkenését, tehát több tényező befolyásolta. Az Európai Bizottság egy piaci logikát követő rendszert javasolt, de ma azt mondja, hogy most szabályozni akarom az Európai Bizottságnak, tehát megadjuk a lehetőséget, hogy beavatkozzon. Ez egy elég liberális felfogás, és megmosolyogtat. Aggodom, mert a vállalkozásoknak stabilitásra van szükségük, és főleg a jelenlegi időszakban, sőt, most még inkább logikusnak tűnne, a harmadik fázisban 2013-2020 között garantálni ezt a jogbiztonságot, ezt a jogstabilitást az érdeket felek számára. Hiszen bizalmi klímát kell kialakítani az ETS rendszer irányában. És a jelenlegi kontextusban, ha ezt megkérdőjelezzük, úgy gondolom, hogy ennek nagyon negatív hatása lesz a cégekre. Figyeljünk oda, a bizottság pozíciója nem igazán felel meg nekem. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Weisberger kollega közé. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, én is. Nos, nagyon fontosnak tartom azt, hogy az európai kereskedelem jövőjéről alaposan elgondolkod, elgondolkodjunk. Biztosítani kell azt, hogy a rendszer a jövőben is hatékonyan működhessen. nem csak gazdasági ösztönzőket kell az innováció számára adni, hanem arról is van szó, hogy az ETS rendszer bevételeit is fel tudjuk használni, erre szükség van az energiahatékonyság az éghajlatvédelem finanszírozásához. Meg kell, hogy állapítsuk, hogy az alacsony árak az eddig csak kifizetett szennyezési jogokra nem szolgálják ezt a célt. Úgy gondolom tehát, hogy a backloading gondolata támogatandó, bár én a két végletes álláspont között vagyok valahol. Az egyik ugye teljesen elutasít, a másik támogatja. Én úgy gondolom, hogy az előadó is valahol középen van és ezt szeretném előnyire írni először is. A bizottság nem kaphat teljesen szabad kezet, ezt már látjuk. Másodszorban fontos az is, hogy csak egy kiigazítás legyen 2013 és 20 között tehát csak ez az egyetlen egy lehetősége van a bizottságra. Bizottságnak a kiigazításra ezt a, az előadó is egyértelművé tette. És aztán utána meg kellene beszélni, hogy milyen feltételek legyen ez hogy legyen egy ilyen nagyon szűk út, hiszen a piac számára fontos, hogy a kibocsátás kereskedelem piaci eszköz maradjon, ne pedig tehetgazdálkodásos eszköz. végül is lehetőség kell arra, hogy újra be lehessen avatkozni, hogyha túl erős a tanúsítvány. Az az érzésem, hogy nem tudom, hogy benne van-e például a bizottsági javaslatban, vagy a jelentésben, nem tudom, hogy ez a fajta utólagos beavatkozás, vagy viszontbeavatkozás mit jelenthet. Meg kellene gondolkozni, hogy milyen további lehetőségek vannak ez a beavatkozás, beavatkozás legyen ezért amennyire csak lehet korlátozott. Tehát valahol, elnök úr, ha megengedi, még egy dolgot elmondanék, amit nagyon fontosnak tartok. Igenis, egy dolgot végig kellene, hogy tárgyaljunk. A carbon leakage mechanizmus részben igazságtalan. Vannak észszerű kivételes kivételek, de részben olyan iparágazatokat is kivettek belőle, amelyek más ágazatokkal szoros versenyben vannak, amelyek benne maradtak. És amelyek adott esetben olyan termékeket is gyártanak, amelyek versenyeznek ezeknek az ágazatoknak a a termékeivel, és kevésbé hatékonyak, tehát környezeti szempontból nem észszerű. Például a gipsz ágazat, ez nem tud profitálni a carbon leakage rendszeréből, míg a cement és gyártók igen. Tehát, hogyha a termékszinten hasonlítjuk össze, például a, a gipsztermékek sokkal energiahatékonyabb. A bizottságnak adott esetben végig kellene azt is gondolnia akkor, hogy hogyan lehet javítani ezen, de jó lenne, hogyha egy alapvető állásfoglalás kerülne be a jelentésbe, elnök úr, hogyha de ezt megtenné, örülnék neki, hogy ez a carbon leakage mechanizmus is igazságosabb legyen. Környezet szempontjából is. És hogy ilyen igazságtalanságokat nem szabad megengedjünk. Köszönöm szépen. Chris Davis az utolsó. Igen, eléggé későn jöttem ide, ment a halászati bizottságnál voltam, mert itt holnap gender ügyekben szeretnék változásokról dönteni. Tudom, hogy nagyon sokan, sokan szóltak arról, hogy ezt a jogalkotást, amely nagyon egyszerű, az egész eltésre alkalmazzunk. Hiszen nagyon sok követelmény van a bizottság részéről, a bizottság javaslatokat nyújtott be, levett, kivett a piacról engedélyeket, de én ezeket minden utasítom. Hiszen úgy tűnik, hogy ez egy nagyon egyszerű javaslat, és maradjon egyszerű. Volt egy alacsony szén tervünk. A bizottságunk és az ITRE is tett lépéseket, nem kell őket bonyolítani. Ne csináljunk ebből egy nagyobb politikai témát, mint amennyire szükséges. A bizottságot a bizottságnak ne adjunk egy biankó csekket. A bizottság eljött hozzánk együttes jogalkotási szükséglettel, de szerintem csak, csak minimális kiigazításokra van szükség. Hát, hogy mikor adják ki az engedélyeket. Tehát a szám nem változik. A piacon lévő tanúsítványok száma nem változik. És szerintem ebben az esetben a bizottság legyen szabályzó testület. És tegye a munkáját, szabályozzon. De az etés jövőjét tekintve jövőre megtárgyaljuk. Most a bizottság pedig tegyen javaslatot, hogy lefolytathassuk ezt az eszmecserét. Van egy utolsó megjegyzésem is, Tudom, hogy az ETS milyen eredményekkel járt, és pedig azzal, hogy a leglényegesebb ipari létesítmények csökkentették a széndiokszid kibocsátást. Hogyha az ETS alacsony szén alapú befektetéseket is eredményezhet, akkor az jó. De ez fordítva volt, A kormányok támogatják például a megújuló energiaforrásokat, itt vannak konkrét célok is, azonban az ETS nem igazán tudjuk megváltoztatni. A jövőben foglalkozzunk vele majd. De tudjuk, úgy gondolom, elismerjük, hogy az ETS Európa fő eszköze, fő szerszáma, hogy küzdjön a klímaváltozás ellen, amelyet az ipari létesítmények okoznak más országok is megpróbálják lemásolni a tapasztalatainkat, és őrültség lenne hagyni, hogy az LTS e összeomoljon. Hiszen kérdéses, hogy a backloading mit hoz. És hogyha visszatérünk az eredeti javaslatokhoz, akkor összeomlik a rendszerbe vetett bizalom. És pedig teljes mértékben. A jövő ír elnöksége néhány hónapja azt mondta nekem, privát módon, hogy e, nem szeretnénk ezeket a backloading elképzeléseket, a hátraütemezési intézkedéseket. És addig süssünk, amíg van olajunk. Köszönöm ezt a megjegyzést is. Most pedig Stingenberg asszony az ETS-ért felelős bizottsági munkatárs kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a nagyon érdekes vitát. A saját részünkről megfelelő figyelemmel olvastuk az anyagot, és most itt szeretnék a bizottság javaslataira visszatérve. Úgy gondolom, hogy a bizottság eléggé nyilvánvalóan mondta, hogy időt hagyott magának, és 900 millió tanúsítvány hátraütözését novemberre szántuk. Tehát itt figyelembe vettük az ETS és egyéb jogalkotási aktusok közötti összefüggéseket. Hiszen itt van a megújulási energiaforrások iránti igény, ez az energiacsomag része volt. És ebbe a csomagba egyéb összefüggések is voltak. És az energiahatékonysággal is összefügg ez. Néhányan emlékeztettek erre az energiahatékonysági irányelvre. Emlékeztetek arra a nyilatkozatra is, amelyet a bizottság vállalt, hogy áttekinti az aukciós profilt. Meg kell vizsgálnunk ezt a helyzetet. A plusz, amely más döntések alapján is született, és az Európai Parlamenttel együtt döntöttünk, itt arra tényleg emlékeztetnék, hogy úgy döntöttünk, hogy itt a tiszta fejlesztési mechanizmusban bizonyos krediteket is lehet használni. Ez a döntés pedig azt jelenti, hogy ezt 2012-ig lehet elhasználni. És az új krediteket fel lehet majd használni, ami azt jelenti, hogy van egy tanúsítvány plusz sokan említették, itt van a gazdasági válság is. Ezt pedig meg kell fogadnunk. Ez nem egy olyan dolog, amit beterveztünk, amikor az energiacsomagról döntöttünk, és a klímacsomagról. Reméljük, hogy ebben a javaslatban is egyetértenek majd velünk. Tehát ideiglenes intézkedésről van szó, a bizottság egy struktúráltabb intézkedéseket tartalmazó jelentést is benyújtott és örülünk a 2013-ban várható eszmecseréknek is. Természetesen eh, megfelelő találkozókat is fogunk az érintettek számára rendezni. Miért releváns véleményünk szerint, hogy eh, nézzük meg az aukció időprofilt még egyszer? Nem biztos. Hogyan érinti ez majd, eh, hogyan érinti a javaslat a szén árát? Azonban a hatástanulmányunkban néhány eh, piaci elemző adatait is bevettük, tehát eh, nem lesz túl nagy a hatás, de mindenképpen az alatt lesz, amire mindenki dongol, gondolt a klíma és energia csomag alatt. Tehát nem lesznek olyan nagy ár emelkedések. Az elemzők azt is mondják, hogy a jelenlegi 6,55-ös szénár már magában foglalja a hátra ütete, ütemezés elképzelését. És reméljük, hogy az árak nem csökkennek továbbra is. Ez egy olyan érv, amelyet nem szabad elfelejtenünk. Egy másik fontos elem, sokan utaltak erre is, és hogy a bizottság azért is javasolta ezt, hogy hosszabb távú perspektíveink is legyenek. Most már egy ideje tárgyalunk a 2050-es horizontról, az alacsony szén útitervről, és Doha nem volt túlságosan ambiciózus. Nagyon fontos az, hogy ne felejtsük el, hogyha folytatjuk a mai árakkal, akkor ez alacsony szén technológiába történő befektetésekhez vezet, és ezt hosszú távon mindenképpen akarjuk. Az érintettek elmondják, hogy az árak sokkal alacsonyabbak, mint ahogy korábban elvárták volna. Itt volt a gazdasági válság, de most racionális döntést kell hoznunk, hogy logikusabban osszuk szét a tanúsítványokat ebben a helyzetben. Valaki említette a bevételek helyzetét, azt hiszem Weisgerber asszony volt, hiszen ezek tagállami tanúsítványok tagállami vagyontárgyak. És nyilvánvalóan kihatása lesz az LTS-nek e a tagállamok költségvetésére is, hiszen a tagállamok a, a klímapolitikai befektetéseket finanszírozzák a bevételeikből. Még egy elem, amely említésre került, és ezt észletük, hogyha az ár ott marad, ahol van, és a hátra ütemezést nem alkalmazzuk, akkor néhány tagállamban további nemzeti intézkedések lesznek. Líze úr is jelezte ezt, hogy fragmentáció lesz a belső piacon, ennek viszont nagyon negatív kihatásai vannak az ETS-ben. Éppen ezért ezt sem szabad elfelejtenünk. Elnök úr, most befejezésképpen szeretném megemlíteni, hogy az ön hatos és négyes módosítójával aggájaink vannak. Szeretném megismételni, hogy a bizottság mindenképpen elkötelezett, hogy az aukciós időprofilt átvizsgálja a jelen helyzet ismeretében, szerintem ezt el is mondtuk. A jelenlegi helyzet különleges helyzet, azonban négy évvel korábban senki nem tudta volna elképzelni, hogy ma milyen helyzetben leszünk. És éppen ezért ezt a mandátumot egy kicsit problematikusnak tartjuk. Szeretném még egyszer megemlíteni, lesz egy aukciós időprofil áttekintés, de nagyon lényeges az, hogy mindenki ossza ezt. És csak is így tudunk előre haladni ezen a téren. És itt a profil tekintetében látjuk a problémákat. Tehát minél hamarabb világos helyzetet kell teremtenünk a piacon, és éppen ezért szükség van a tárgyalásra, az eszmecserére a szervek között. Köszönöm. Köszönöm szépen. Slimberg asszony. Természetesen értem, hogy a négyes és hatos módosítót nem fogadja el. Azonban az első vita során is kiderült ezért, de mégiscsak fontosnak tűntek nekem ezek. Remélem, hogy megnyugszik a helyzet, és hogy bizalmat sikerül majd létrehoznunk. Számos dolog említése került, amely igazából nem kapcsolódik szervesen ehhez az anyaghoz, de az ipar említette őket. Tehát nagyon sok a kivétel. Ez világossá vált a rendkívüli környezetvédelmi ülésen, amikor világosá vált, hogy az energia intenzív vállalatok listája, szénszivárogtató listája nagyon hosszú. Néhányan nincsenek benne, akiknek ott kéne lenniük, de ott vannak például a gyárak, borpincék, fehér nemű gyárak, és mások. Esetleg ezt a témát vegyük elő. A koordinátorok januárban vagy februárban szeretnék. Tehát ez a szénpiaci jelentés. És ezt a jelentést a bizottsággal együtt és az írelnökséggel együtt szeretnénk megvitatni és szeretném, hogyha megbeszélnék, hogy parlamentként mit akarunk az egész szénpiacsal. Tehát nem az a lényeg, hogy überöljük ezt a jelentést, hanem a következő bizottságnak szüksége lesz egy orientációra, és azokat a koordinátákat követi, amelyeket mi írunk elő. Tehát nekünk kell eldöntenünk, hogy a parlament mit akar a szénpiacsal. Hiszen túl sok a kivétel, és olyanok, akiknek benne kéne lenni, hiányoznak. Tehát itt hibák történtek, és ezeket pedig ki kell javítani. Szó volt a szolidaritásról. Csak annyit szeretnék elmondani, hogyha tényleg ismét löketet akarunk adni az európai gazdaságnak, akkor néhány területen javítanunk, igazítanunk kell az egyes piacok esetében. A szénpiacot mindenképpen ki kell igazítani, főleg a kibocsátás kereskedelmi rendszert, hiszen olyan válságunk volt, amelyet senki nem látott előre. Egy gazdasági guru sem jövendőlte ezt meg nekünk, amikor itt a parlamentben túlságosan tág szabályokat fogadtunk el. Az is nyilvánvalóvá vált, többek között Dohában is, amikor a kínai kollégáinkkal beszéltünk, hogy hét régióban kibocsátás kereskedelmet vezetnek be, és 2016-ra terveznek egy kínai kibocsátás kereskedelmi rendszert. Azt nem tudom, hogy tényleg ez lesz -e, de nyíltak voltak a kínaiak az együttműködés irányában. A klímavédelem csak globális. Csak globálisan működhet. És ma is szó volt arról, hogy ha ott a gazdaság veszélybe kerül, akkor csak is a kibocsátás kereskedelmi rendszer segítségével adhatunk segítséget. Hiszen széndiokszid adót is javasoltak még az euró csoporton belül sem téma ez, ne, hát a 27-ek Európában meg pláne nem. De kérem, kérem részvevőket, amit közösen hosszú évek munkájával elhatároztuk, stabilizáljuk most legalábbis rövid tábra, és hosszú távon pedig folytassunk le egy eszmecserét. És a jövő év elején elkezdhetjük el. De nem ezen a helyen, hanem ahol arról vitázunk majd, hogy mi legyen, hogy ez a piac középtávon és hozéptávon, hosszú távon jól működjön. Azt hiszem, hogy Weisgerger kolléganő mondta ezt, de mások is, hogy az alsó és a felső határokat is el kell határozni. El tudom képzelni nem ebben a jelentésben, hanem máshol, hogy elbeszélgetünk arról, ugyanúgy, mint a központi bank esetében, hogy legyen egy ETS testület. Tehát például Ausztrália is hozzájárulhat, de esetleg más régiók is. Hogy legyen egy olyan testület, amely megvitatja a feltételeket. És felső, de alsó határokat is bevezet. És ezt pedig egymással meg kell beszélnünk. Ez egy jó elképzelés lehet, hogy ott ugyanúgy, mint a gazdaság másik területén iránymutatókat alakítunk ki, hogy merre is haladjunk. Akik kételkednek, és ezt is világosra tették a kollégák, hogy mi kértük meg a bizottságot, hogy tegyen valamit. Tehát az a bizottságnak nem egy saját elképzelése volt, hanem mi kértük különféle fórumokon, különféle jogalkotási aktusok ban és többségileg kértük meg a bizottságot. A bizottság benyújtotta, amit kértünk, a nyári szünet előtt, és a koordinátorok engem bíztak meg azzal, hogy ezt a jelentést módosítókkal együtt összeállítsuk. Kijelentettük, hogy az egészet parlamenti eljárással szeretnénk megoldani. Most pedig Kíváncsi vagyok a módosítókra, és még egyszer felhívom mindenki figyelmét, hogy homeopatikus adagokban nyújtsák be a módosítókat, hogy eh, megfelelő konszenzus sikerüljön elérnünk, és hogy minél hamarabb lehetővé tegyük a hátraütemezést. És hogy a bizottság ez után jön majd elő újabb javaslatokkal, hogy hány tanúsítványt vesznek ki a piacról. És a szénpiaci jelentést hat opcióval publikált a bizottság. Megnézzük, hogy az egyik vagy a másik opció esetleg még hozzá fűzendő. Itt néhány kolléga is jelentkezett ehhez a témához. Én megkérem a kollégákat, hogy jelezzék a plénumon szóbeli megkérdezés formájában, amikor a tanács és a bizottság is ott van, és hogy konstruktívan együttműködjenek. Ez nagyjából minden, amit ehhez szeretnék még elmondani. Végezetül a tanács ott célzom meg, nem tudom, van egy képviselője a tanácsnak. Mondják meg a kolléganőiknek és a kollégáiknak, hogy haladást várunk el, főleg az én tagállamomtól, Németországtól. Németországban van egy vita, jó hagyományaink vannak. A gazdasági minisztérium, a környezetvédelmi minisztérium között Németországban nincsen harmonizált, egyeztetett pozíció. És jó lenne, hogyha egy bizonyos pozíciót ki tudnánk itt alakítani a hátraütemezés érdekében, és az összes többi intézkedés érdekében. Mert hogyha itt késlekedünk, akkor ennek drámai következményei lehetnek. Nem akarok itt ördögöt festeni a falra, én optimista vagyok eredendően és remélem, hogy jól, konstruktív módon tudunk majd együttműködni. Az, mi az időt illeti, a módosítók benyújtási határidája tegnap volt, nem, december 19-e, és január 23 24-én vitázunk majd a módosítókról, és február 19-én szavazunk a szakbizottságban, a plenárison még nincsen időpontja a szavazásnak, hát ez attól függ majd, hogy hány módosítót nyújtanak majd be a kollégák. Köszönöm a vitát, az eszmecserét, köszönöm a konstruktív együttműködést, köszönöm a pozitív és negatív kritikát, most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig ismét az ETS és egy javaslatról van szó, a bizottság eh, javaslatáról. Itt van Péter Lízi az előadó, és most szeretném átadni neki a szót. Parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr! Engedjenek meg egy bevezető megjegyzést a legnagyobb tagállam kormányának is elmondtuk ezt, hogy nagyon helyes, hogy ma a szövetségi kormányzat nem foglal állást a backloadinggal de de addig, amíg a kancellár, a gazdasági miniszter és a pénzügyminiszter egy pártból van, addig nem is lesz jobb. Most nézzük akkor a légi közlekedést. Ez ugye része a kibocsátás kereskedésnek, azért, mert itt is a parlamenti többség és a miniszterek tanácsa is így határoztak. Akkor egy nagyon széles körben megszavazott Jelentés volt, az elnök volt az előadó, én voltam az árnyék előadó. Szoros volt az együttműködés a bizottságban, és a plenárison az én frakcióm például nem terjesztett be módosítót, első második olvasat volt, és a közlekedési szakbizottság részéről sem voltak olyan módosítók, amelyeket egyeztettünk volna. Azért mondom ezt, mert a, a közlekedési szakbizottság elnöke azt mondta nekünk, hogy mi voltunk a talibánok, igazából ped, pedig amit mi határoztunk, azt velük együtt határoztuk úgy. Miért? Azért, mert a légiközlekedésben a kibocsátás növekedett, és drámai formában. Másrészt azért, mert nagyon sok más közlekedési eszköz már hozzájárul a klímavédelemhez. Gondoljunk csak a CO2 törvényalkotáshoz, a gépjárművek, nagyon sok egyéb terület a vasút, és benne van a, az áramfogyasztás miatt a kibocsátás keres, kereskedelemben, és a légi közlekedés nem koherens. A jelentős magas a üzemanyagkibocsátás, illetve a gázkibocsátás az igen magas kilométerszám miatt nagyon-nagyon mérsékelt, ezt hangsúlyom, nagyon-nagyon modern, nagyon-nagyon mérsékelt volt az irányelv, amit elfogadtak az ETS kibocsátásról, száz százalékos szanálásról beszélünk 2013 után általában, a légi közlekedésben 15% százalék csak, és a többi ágazatoknál többi ágazatokhoz képest jóval alacsonyabban van. Világosan kell látni ezt, hogy a kibocsátás kereskedelem a légiközlekedés számára tehát nagyon mérsékelt feltételeket ad. Az interkontinentális járatokra a bizottság, tehát például London-Sankály viszonylatban két euróból indul ki, Európán belül pedig a Ryanair kiszámolta, hogy utasonként 25 centet jelent. Ha megnézzük a nemzeti intézkedéseket, azokat, amelyeket tagállamok és harmadik államok már elfogadtak, akkor erre vonatkozóan kiosztottunk egy dokumentumot, bár hivatalosan ez dokumentum nélküli eh, vita, de van egy személyes dokumentum, tehát 42,18 eh, eh, euró, nagy, amit Németországban számoltunk el, Nagy-Britániában első osztályon akár 108, 148 font is lehet, 200 euró fölött van. Az Egyesült Államokban is az interkontinentális járatok terhelése 16 dollár, Indiában 35 dollár. Csak azt nem mondom ezzel, hogy amitről mi határoztunk, tehát amit mi mondtunk, az nagyon-nagyon mérsékelt. Mégis óriási kritika éri harmadik államok részéről. Sajnos úgy van, hogy szinte minden lényeges harmadik állam, Ausztrália, Kanada mérsékeltek, ezért őket mondjuk kiveszem, mert konstruktívabbak, de az Egyesült Államok, Kína, Oroszország jelentősen ellene van. Azzal az érve általában, hogy ez területen kívüli törvényalkotás. Szerintem ez nem állja meg a helyét. Másrészt pedig a szétosztott dokumentumban is van némi információ arra vonatkozóan, hogy a nemzeti adó az is távolságról beszél. Tehát, hogyha Londonból Kanadába megyünk, ahol alacsonyabb az adó, akkor ha Mexikóban, akkor a magasabb adó van, de a körületi, közölötte lévő terület az az Egyesült Államok. Hogyha Frankfurtból ö, Varsóba ö, repül az ember, akkor alacsonyabb, hogyha Japánba, akkor magasabb adót fizet, és ott van közötte Oroszország. Tehát ezek olyan tehát nem igaz az az állítás, hogy igazságtalanul sújtja ezeket az országokat ez a, a jogalkotás. Azon kívül egy amerikai, az amerikai légitársaságok elutasították egyértelműen ezt a rendelkezést két magyarázattal. Tulajdonképpen a harmadik államoknak az ellenállásának is ez az oka. Egyrészt az, hogy úgy vélik, hogy az Európai Unióban tulajdonképpen mi nem is vagyunk igazi törvényalkotási testület, úgy gondolják, hogy ez csak egy gondolat, és hogyha nyomást gyakorolnak az EU-ra, akkor az EU szétesik. Tehát Nagy-Británia, Német, Franciaország nemzeti jogalkotását be kell tartani, az EU törvényeket pedig igazából nem kell. Ez egy előítélet a harmadik országokban ami nagyon sajnálatos, és éppen ezért nagyon fontosan meg kell gondolni, hogy hogyan reagáljunk. A második dolog politikailag talán még érdekesebb. Az Egyesült Államok elfogadott egy olyan törvényt, hogy a, amelyben a, meghatalmazzák a közlekedési minisztériumot, hogyha mi nem tudunk megállapodásra jutni, akkor az amerikai légitársaságok, mint a Tynan, a, a, kitiltják őket az EU-ból a képviselőkkel tárgyaltunk itt Brüsszelben, és akkor, amikor, amikor tényleg agresszívá váltak, az az volt az a pont, amikor én az amerikai éghajlatvédelmi törvényt, a Vexon Markit említettem. Ennek egyértelmű többsége van az alsóházban, Obama elnök személyesen is támogatja, a szenátusban sajnos megbukott, mert a szükséges 60 szavazatot nem tudta megszerezni. A Vexen Marki azonban egy olyan kibocsátáskereskedelmet akart eh, az Egyesült Államokban összes ágazatra, ezek között a légitársaságokra is, de európai, kínai vagy ausztrál légitársaságokra is, amelyek onnan indulnak, az Amerikából indulnak. És amikor ezt megemlítettem, akkor nagyon haragudtak rám, és azt mondták, hogy a Vexon Márki meghalt, halott, más többség van már, elsősorban a képviselőházban, amely meg akarja nekünk mutatni, hogy az amerikai éghajlatvédelmi politika már nem olyan, mint korábban. Ez persze a nemzetközi jogon nem vál nem változtat semmit. Tehát sok mindent lehetett felhozni a Vexon Márki ellen, de mégis az amerikaiak érvelése nagyon gyenke. Obama is, Obama érvelése is az azt követő, a Dobe békedíjat egyebek között azért is kapta meg, mert elkötelezte magát az éghajlatvédelme védelem mellett, és most oda aláírta egy olyan törvényt, amely tulajdonképpen a légiközlekedéssel nyomást gyakorol az éghajlatvédelemre. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert a, az összes lényeges harmadik ország jelentősen ellenáll. Azzal érvelnek, hogy egy világszintű megállapodást, és nem európait akarnak amiben aztán amerikai, mert ugye amerikai és kínai eh, légitársaságokat is eh, szabályozni akarnak. Mi is mondtuk, hogy mi is ezt akarjuk. A probléma csak az, hogy a nemzetközi polgári légiforgalmi szervezeteknél Kyoto óta, 97 óta semmi nem történik. Nagyon fontosnak tartanám azt, hogy egyértelműen eh, lássák mindenki, hogy a, nem állunk a nemzetközi megállapodás útjába nem. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a Nemzetközi Polgári Légi Forgalmi Szervezetnél, az IQ-nál ezt érvényesítsük. Ott novemberben egy magas szintű munkacsoportot hoztak létre, melynek feladata, hogy jövő év szeptemberében az IKO következő közgyűlésén egy világszintű megállapodás elindításának a tervezetét beterjessze. Ők ugye az IKEA csak három évente egyszer ülésezik, ezért most nagy lehetőség lenne arra, hogy valamilyen megoldást elindítsunk, mert akkor három évig megint nem történik semmi. Az Európai Bizottság ennek tükrében azt javasolta, hogy a meglévő irányelvet végrehajtását egy évre felfüggesse. Ez egy nagyon messze menő lépés, és nagyon pontosan ellenőriznünk kell, hogy helyese. Az első gondolatom ezzel kapcsolatban az előzetes értékelésem az, hogy igen, a bizottság okos lépést tett, hogy megmutassa, hogy nem állunk a világszintű megállapodás útjában. Ha sikerül, akkor jó, akkor pontosan elértük azt, amit akartunk, hogyha nem, akkor pedig egyértelművé vált, hogy nem az Európai Unió múlik a világszintű megállapodás. Tehát az EU-nak és az EU légiközlekedési ágazatának a kárait így elháríthatjuk. Azt kérem a kollégáktól, hogy talán két dologra reagáljanak. Javaslatként ma, amit előadtam a vitában. Az európai bizottság javaslatában különbséget tesznek az interkontinentális és Európán belüli légijáratok között. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a megállapodást csak a nemzetközi, az interkontinentális járatokra függesszük fel, mert az európai belüli járatokat harmadik országok nem tematizálják. Mi tulajdonképpen párhuzamosan akartuk a kettőt, és most meg kell nézzük, hogy az új helyzet tükrében mi lenne a helyes. Vannak előnyei és hátrányai de úgy gondolom, hogy előadóként most nem mondok semmilyen javaslatot, hanem kivárom, mi lesz a vita vége. Minden módosító a bizottság javaslatán problémákat vet fel, de január 5-ére el kell készüljünk, egyébként jogi nehézségekbe ütközünk. A második dolog, amit javaslok, hogy beszéljünk arról, hogy mi legyen a a kis távolságú járatok. Ugye vannak a kisebb repülőtelekről a nagy hábokra forgatópontokra viszik a gépek, az utasokat aztán mondjuk interkontinentális járatokra szállnak. Ezeket védeni kell a tisztességtelen versennyel szemben. A, egy évre a bizottság ezért ezeket a rövid távú járatokat próbálja mentesíteni. Tudom, hogy ez rendkívül érzékeny, de beszélnünk kell róla. Az utolsó dolog pedig, ahol egy kicsit pontosítani kellene a bizottsági javaslatot, az az, hogy mi történik. Mi lesz egy év múltán? Meg tudom már most mondani, hogy 2013. szeptemberével nem lesz olyan megoldás, amely azonnal hatályos lesz, és mindannyiunk megelégedésére lesz, nem, hanem egy olyan ha szerencsénk van, és mindenki jól tárgyal eredményesen, akkor csak néhány év múlva lesz az eredmény. Tehát 2013-tól még nem lesz globális megállapodás, amely kielégítően szabályozná a nemzetközi légiforgalmat és az kereskedelmét. A bizottság már elmondta, hogy ő, ő, ő mit vár, de sajnos ez nincs benne a jogalkotási javaslatban. Egy globális megállapodásra van szükség, amely a piacra épül, tehát kibocsátáskereskedelem vagy ahhoz hasonló, amit mindenki el tud fogadni, és hogyha ez 2014. január 1-én nem lép hatályba, akkor az átmeneti időszakra egy olyan keret kell, ami lehetővé teszi azt, hogy adott esetben módosított formában, de mi a mi rendszerünket tovább vihessük. E, azért, mert az IKO azt mondja, hogy majd 2020-ban csinálnak valamit, mi nem várhatunk addig, nem? A kompromisszum légy, része legyen ez, hiszen a bizottság tárgyal nemzetközileg, tehát legyen benne az, hogy átmeneti időszakot adunk, de e, olyan lépéseket tehetünk, amely a mi útunkat teszi könnyebbé. Köszönöm. Köszönöm, Péter Líze. Árnyék jelentő voltam, és mielőtt most tartalmilag hozzászólok, üdvözlök egy minisztert, és pedig a Velszi környezetvédelmi minisztert, aki körünkben van. Örülünk, hogy üdvözölhetjük. Was den Vorschlag angeht, wir haben lang und ami pedig a javaslatra vonatkozik, itt a parlamentben elég sokat vitáztunk, két olvasat is volt a javaslathoz és kompromisszum született a környezetvédők és a isek között. Nagyon-nagyon nagy engedményeket tettünk, és agályok is voltak, komoly agályok, hogy nemzetközileg megoldható-e. Az IKO a Nemzetközi Légi Közlekedési Vállalat. Ez a szervezet 13-14 éve vitázik, hogy hogyan lehet egy olyan globális rendszert kialakítani, amely biztosítja a klímavédelmet. És hogy hogyan lehet ezt nemzetközileg szabályozni. Péter Líze az előbb említette, hogy az összpiac, az egész európai összpiac szétaprózódott, különféle adók vannak, Hollandiában volt egy adó, aztán fifikás buszosok rájöttek, hogy Németország irányába vitték el. Az utasokat tele lettek a buszok, most fordítva van. Németországba vezettek be adót, most ismét Hollandia felé buszoztatják az utasokat. Hát nem ez az, amit belső piac névvel létre akartunk hozni. Tettünk egy javaslatot, hogy integráljuk a légi közlekedést az LTS-be, e és a külső utakat is megfelelő döntés volt. A tagállamoknak mindenképpen dönteni kell egy politikai eszköz mellett, tehát vagy széndiokszid adó, vagy kereskedelem. Én mind a kettőt hát határesetnek tartom. És a bizottság javaslata is tehát a bizottság javaslatát is megtárgyaljuk a kínai főtárgyalóval és a miniszterrel. Japán kollégáktól és másoktól is kaptunk jelzéseket, és ezek általában nagyon pozitívak voltak. Azonban tisztázni kell azt is, hogy lényegesen nemzetközi szinten valami összehasonlíthatót kialakíthatunk. Tehát, hogyha ebbe az irányba mozdulunk el. És el kell mondanom, hogy nagy szimpátiákkal találkoztunk, itt novemberi szakbizottsági ülésen is beszéltünk erről, amikor ez javaslásra került. Tehát, hogyha nem lehetséges az, hogy nemzetközi megállapodás kötünk, vagy nemzetközi szubstancia legyen, és ez ne, nem, nem lehet egy alibi eszköz. Tehát, hogyha nem sikerül, akkor kinyitjuk a megfelelő irányba az ajtót. És ezt a saját jelentésemben is kidomborítottam, hogy Kínában hét modell régióban bevezetik a kibocsátás kereskedelmet. 2016-ban pedig az egész országban szeretnék bevezetni. Természetesen aggódunk az Egyesült Államok miatt, de úgy nem jöhetnek, hogy súlytalanok egy tárgyaláson. Tehát bizonyos fajsúlyt azért magukkal kell hozniuk. Éppen ezért most óvatosan optimista vagyok, ami az ikeo nál zajlik. Azon az úton kell haladnunk, amelyet az előadó mondott, és a nemzetközi, tehát a nem európai járatokat kivehetjük számokról is szó volt. A saját tagállamom, én észak nyugaton lakom, és ott vannak az északi tengeri szigetek. És hogyha a keleti Free szigetekre repülök, többet fizetek, mint hogyha Frankfurtból elrepülök Washingtonba. Hiszen ott háromszor annyi széndiokszidot bocsátok ki. Nagyok az aránytalanságok. És itt a, az eszmecsere légkörét kívántam volna a tagállamokban is a széndiokszid adó esetében, hiszen eh, itt a tagállamok közötti mozgás úgy néz ki, hogy fölülnek egy buszra, hogy elérjék a legközelebbi repülőteret. Tehát megvan a kibocsátáskereskedelem, integrálódott a légi közlekedés ebbe, és az az esély, amelyet most megkapunk nemzetközi szinten, ezt az esélyt ne szalasszuk el. De világosan ki is kell jelentenünk, hogy december 31-e után, hogyha lényegi változások nem történnek, akkor mi a jogalkotásunkkal haladunk tovább. És pedig úgy, hogy növeljük a nyomást a tárgyalásokra gyakorolt nyomást. Nyilvánvaló, hogy nem engedhetünk ki mindent a kezünkből, hanem tárgyalási fajsúlyt kell képviselni, és akkor lehet belőle valami. És szerintem ezen az úton haladjunk. De természetek fölül feltételekkel. Következő árnyékelődő Chris Davis. Thank you. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani Péter Lízének is, hiszen a repülési ETS-sel kapcsolatban már régóta munkálkodik. Nem tudom, hogy meg kéne magyaráznom azt, hogy miért akarjuk mi, hogy itt benn legyen a repülés. Hát az indoklás az megvan. Nézzük meg a nemzetközi képet. A dohai vitával kapcsolatban is már a kontextus kialakult. Klímaváltozási tárgyalások során az Európai Unió megpróbált innovatív lenni, vezető szerepet játszani, példát adni. És mit kaptunk érte? Keveset. Az egyik, fő, egyik téma, az egyik elv a klímaváltozási tárgyalások során az, hogy minden ország a világban saját felelősséggel rendelkezik, tehát közös, de differenciált felelősséggel. Az egyik feladatunk az, hogy amikor multiplikátor hatást tudunk elérni, akkor ezt tegyük meg, és ez pontosan egy ilyen eset. Kezdetektől fogva egyértelmű volt a bizottság részéről, mások részéről is, hogy a cél egy nemzetközi megállapodás, a bemisztő kibocsátási rendszer kiterjesztésére a repülési ágazatra megállapodni kell valamiről, egy mechanizmusról, amit a világ elismeri, hogy, amiről elismeri a világ, hogy fontos, és ezt kellene, hogy megpróbáljuk megtenni tárgyalások során. Hol is vagyunk? Tudjuk, hogy a bizottság az LTS e rendszert használta arra, hogy előrelépést érjen el az ICAO-val. A bizottság hozzánk fordult, és azt mondta, hogy a bizottság úgy gondolja, hogy jelentős előrelépés történt. Persze sok kritikát kapnak, hát az Európai Unió, amikor így fellép, akkor mindig nagyon sok kritikát kap, de egyértelmű az előrelépés, és itt az ideje, hogy tovább lépjünk, kezdjük meg a tárgyalásokat. Úgyhogy most a bizottság hozzánk fordul, és azt mondja, a, az ütemezést miatt nem lehet el, elérni a célt, még több időre van szükség, halasszuk el a dolgot. És azt kéri a bizottság, hogy támogatást kapjon a tárgyalások során, azért, mert előrelépés döntén. Amikor a bizottság ezt bejelentette, akkor a zöldek, mások is, az én frakciómból is néhányan kritizálták, nem voltak elég ambiciózusak, nem jól dolgoztak mások más politikai perspektívából pedig úgy tehát kritizálják a bizottságot, hogy nem fogadják el, hogy ezt a rendszert használjuk föl a nemzetközi megállapodás elérésére. Hát itt a bizottság ugye két szorító fél között van. Egyrészt megállapodásra kéne jutni, vállalást kéne tenni. Úgy gondolom, hogy senki nem vagy a kétségbe a bizottság vállalását járjunk el egyszerűen. Ne tegyünk bele a jogalkotási szövegbe új dolgokat. Támogassuk a bizottságot, mint tárgyaló felett, a legegyértelműbb módon, a leghatározottabb módon, hiszen így tudjuk a jó üzenetet átadni a világ számára. A nemzetközi megállapodásra vonatkozóan mi készen állunk, készen állunk arra, hogy az ETS érvényes legyen az európai reptereken a repülővállalkozásokra, ez a mi véleményünk, és azt is egyetemvé kell tenni, hogy mi előrelépést akarunk az IKA közülésén. Köszönöm. Köszönöm szépen, Krisz. Most Forster képviseli Marty Kellenent, és átadom a szót. Köszönöm. Köszönöm a többi kollégának is a megjegyzéseit. Minnyájunk minnyien támogatjuk a környezeti hatások enyhítését. Természetesen egységes európai eget akarunk, egységes technológiát akarunk, közös technológiai kezdeményezést, tehát van egy PPP, a tiszta égbolt. Azonban itt van egy nehézség, és ez pedig nem az, hogy a tagjaink vagy a TRAN bizottság ne akarna. Itt igazából, hogyha létezik már egy intézmény, ez pedig a kibocsátás kereskedelem. És a bizottság előjött néhány éve a légi közlekedéssel. Ezek olyan témák voltak, amelyek jogi témák voltak, harmadik államokkal függöttek össze, tehát a harmadik államok repülőire adót vessünk ki, és a bizottság nem akart meghallgatni. A többi érintett is azt mondta, hogy nem lehet előre mozdulni, de most elértünk egy ilyen zűrzavarba. 170 ország mondta a bizottságnak, problémái vannak ezzel. Nagy országok is, Egyesült Államok, Kína és mások is. Saját jogi aktusokat hoztak létre, és nem tudnak versenyezni az európai előírások miatt. Néhány tagunk ezt folytatná, néhány tagunk nem. Néhányan úgy gondolják, hogy ez egyáltalán nem a legjobb lehetőség. Tehát most nézzük meg, hogy hogy állítsuk le az órát. Mit jelent ez egyáltalán? Tehát az az, hogy a rendelet, és néhány hónapja beszéltem a bizottsággal, tehát legyen egy B-terv, és mindenki számára halasszuk ezt el hiszen az Európai Unióban a légitársaságok a, a, a mi vállalataink, és hogyha adót vetünk királyuk, akkor a harmadik országok légi vállalataira is ki kell vettünk, különben versenyhátrányba kerülnek az európai vállalatok, hiszen ez egy versenykérdés. Mit is teszünk? A bizottság javasol egy rendeletet, és a tagállamok átveszik, és utána kiderül, hogy a, csak a fele teljesíti. És ezen kell elgondolkoznunk. És akkor mi most enyhíthetjük a kibocsátási károkat, azonban az IKEA, az IKO itt a kulcs, a légiközlekedési vállalat. Hát az egy olyan szervezet, egy olyan testület, ahol a, uh, a emberek döntenek arról, hogy alkalmaznak-e valamit. Tehát állítsuk le az órát. Mi történik? Itt van a bizottság. Mi történik majd 12 hónap múlva, amikor a harmadik országok azt mondják, hogy nem akarnak ennek megfelelni? Akkor mi történik? Az egyetlen esély az az, hogy legyünk realisztikusak, legyünk tisztességesek a légitársaságokhoz, és az egész dolgot halasszuk el és akkor utána meglátjuk, hogy mi lesz belőle. De hogyha ezt folytatjuk, tudom, hogy az embereknek meg kell menteniük a reputációjukat. Azonban nem megfelelő választ adtunk egy környezeti szennyezésre. Túl előíró volt, és most ott vagyunk, ahol vagyunk. Hogyha a bizottság nem hallgat meg minket, akkor nem léphetünk sehova. Nem mi állítottuk ezt le, nem a mi bizottságunk, nem a Trump bizottság. A bizottság tette ezt a javaslatot. És, a, és most itt igenis ki kell valahogy segíteni a vállalatokat. A javaslatom az lenne, hogy ha el akarjuk ezt halasztani, akkor halasszuk. És akkor jöjjenek vissza valamikor a jövőben, és akkor a, a ICAO van leültek tárgyalni, de állítsuk, állítsuk le az órát. Tehát most itt a saját brit iparom, hát nem akarom, hogy úgy versenyezzen, hogy az egyik karja le van kötve. A harmadik államok nem fognak fizetni. Azért, mert ez a rossz jogalkotás ide vezetett. Nagyon érdekes, hogy a bizottság hogyan látja ezt. És nem sokára a Trump bizottságban is szó van erről. Linda McEwen. Well, I mean... Jackie Fosternek mondom. A bizottság lehet, hogy előáll egy javaslattal, de azok, akik elfogadták ezt a tör, vagy el fogják fogadni a törvényt, azok a miniszterek lesznek, és a képviselők, tehát az Európai Unió választott képviselői által elfogadott törvény lesz ez, úgyhogy nem ülhetünk itt úgy is, hogy várjuk, hogy mi történik majd. Akkor, amikor a legutóbbi parlamentnél a pártjuk ezt a törvényt elfogadta, akkor ön is támogatta, és úgy gondolom, hogy a bizottságot, ha jól értem, most is támogatja az önkormánya. Ez nem egy buta bizottsági javaslat, amit egyszerűen félre söpörhetünk csak. Igen, és megérdemli a támogatást. Commission representatives, my, my nervousness about this proposal from the Commission is én úgy gondolom, hogy a bizottság, pontosan ahogy Jackie Foster mondta, azzal szembesül, hogyha bárki bármilyen lépést akar a légiforgalomban, akkor most tulajdonképpen kihasználja a, leg, a jelenlegi helyzetet. Beszéltünk a költségekről, a légitársaságok és a, a fogyasztók költségéről. Ez tulajdonképpen különböző kormányok adóinak felelne meg, de igazából összesen hasonlítható az üvegházhatású gáz az adókkal a 80 font a transatlanti járakon, járatokon Nagy-Britániából ülésenként, és összehasonlíthatatlan árak ezek. Ha az IKEO végül is azt javasolja, hogy semmit ne csináljunk, akkor ezt csak azért csinálni, mert az Európai Uniónak semmilyen javaslata nincsen ha jól tudom, akkor a tengeri kibocsátásoknál is ugyanez a helyzet, nem érzik a, a nyomást, mert nincsen javaslatunk. Úgyhogy a bizottságnak én igazából azt üzenem, hogy aggaszt ez a javaslat. Már korábban beszéltünk az ETS-ekről néhány hónappal ezelőtt, most megint tárgyalunk róla. A bizottságnál keményen lobbiznak bizonyos csoportok, De jelzést kell küldenünk, hogy a lobbisták, akik hátul ülnek itt a teremben, azok menjenek, és menjenek vissza az éghajlatváltozási problémákhoz, mert úgy tűnik, hogy ezzel a javaslattal már nem kezeljük az éghajlatváltozást közösen. Egyszerűen, gyorsan és egyfajta automatizmussal kellene megoldani ezt a helyzetet, nem szabadna felfüggeszteni a a törvényeinket, mondjuk azt, hogy elhalasztjuk a végrehajtást. De ha nem történik minden meg, akkor automatikusan hatályosul a törvény. A bizottságtól kérdezem, honnan lehetne tudni, hogy az IKEO javaslata elég jó lesz? Ki fogja azt megítélni? Visszajön-e a bizottság, meg a tanács, és mennyire lesz automatikus? és egyáltalán hogyan tárgyalnak a tanácsban erről, különösen azok az országok mit mondanak, akik nem akarják az IKEA-val a megállapodást. Nem annyira ígéretes a, az Egyesült Államok támogatása sem, úgyhogy ha attól tesszük függővé a nemzetközi megállapodást, hogy az USA mit tesz, akkor az sem túl jó. Szomorú, szomorú, hogy újra meg kellett nyitni ezt a törvényt három hónappal ezelőtt azt mondtuk, a legtöbben azt mondtuk, hogy ne nyissuk meg újra. És most a bizottság javaslatára meg kell tegyük, de hát eh, remélem, hogy nem fogjuk eh, azokat a reményeket teljesen eh, elveszteni, hogy lesz majd megfelelő szabályozás. Köszönöm, Linda. Kostet kollega. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, mais... Elnézést, a tolmácsolás kicsit késett. A téma nagyon fontos, rendszeresen beszélünk erről, a klímaváltozás elleni harc, a közlekedés területén is. Egyet tudunk érteni az elvekben. A végrehajtás területén viszont sok az agályos kérdés. hogyha egy jogalkotási eszközről döntünk csak Európára vonatkozóan, akkor nehézséget okozunk a vállalkozások számára, a légi vállalkozások számára. Ezért mindenképpen nemzetközi megállapodásra van szükség. Úgy gondolom, hogy ne le, nem legyünk naív európaiak, hanem mondjuk, hogy szükségünk van a nemzetközi megállapodásra, ha nem, akkor diszkvalifikáljuk a légiközlekedési vállalkozásainkat, versenyhátrányt okozunk a számunkra, és kereskedelmi konfliktusok fognak kialakulni. Ne felejtsük el, hogy Kína az Airbusok, Airbusok berendelését befagyasztotta, az Egyesült Államok, Oroszország, India is lép ezen a területen. Úgyhogy igazi nehézségekbe fogunk ütközni. Természetes, hogy harcolnunk kell a klímaváltozás ellen, de hogyha rosszul lépünk, akkor mindent tönkre teszünk. Örülök annak, hogy a biztos, aki a klímaváltozással foglalkozik, elhalasztotta e-, ezt a témát. Szükséges minden indoklást, minden argumentumot fel kell használni arra, hogy a nemzetközi megállapodás megszülessen. Ha nem, akkor folyamatosan problémáink lesznek, és a saját vállalkozásainkat hozzuk nehéz helyzetbe. Nagyon óvatosan kell eljárni ebben a témában. Prudensek kell, hogy legyünk, és most nem szabad gyorsan előre lépnünk, úgyhogy ha az adóbevezetését elhalasztjuk, akkor ez megfelelő döntés, nemzetközi szinten kell dolgozni. Köszönöm. Vielen Dank. Abschließend erhält dann das Wort für die Kollegen. Következő végső Herbrandi kolléga. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Meg fogom ismételni, amit a kollégák már mondtak. De azért szembesüljünk ezzel. Az egyik legnagyobb probléma azzal szemben, hogy bármiben megállapodjunk globális szinten a CO2 kibocsátás ellen, az tulajdonképpen az azonos feltételek. Hogyha van egy terület, ahol azonosak a feltételek automatikusan, azok a légiforgalom, hiszen ott minden vállalatot pontosan ugyanúgy adóztatunk meg. Meg vagyok arról győződve, hogy ez most nem gyakorlati problémák kérdése, vagy bármi másnak a kérdése, ez itt elvek kérdése. A legtöbb ország, és nagyon sokan nem akarják megadóztatni a légiközlekedést. Látjuk a kerozinnal, mindenféle légiközlekedéssel kapcsolatos áfával, ami egyszerűen nem létezik. Legyünk őszinték ebben a vitában, és ne próbáljunk meg mindenféle furcsa érvet összekovácsolni. Van egy nagyon egyszerű kérdésem. Hogyha verseny lenne, mert lehetne, akkor hogy a csodába is lehetne verseny hogyha azért, mert a csésze kávé a londoni reptőren sokkal többe kerül, mint az az adó, amit a Sánkháig való repülésért fizetek. Ki fogja megváltoztatni a légitársaságokat, vagy, vagy mit fog a légitársaság két euró különbség miatt megváltoztatni? Hogyha két e-, hogyha ingyen kapja az italát, akkor sokkal nagyobb nyeressége lesz az utasokon, mint bármiféle egyéb ETS adóval. A kérdés az az, hogy itt most versenyről van-e szó, vagy sokkal inkább olyasmiről, hogy nem akarunk egyáltalán hozzányúlni a légi közlekedéshez. Az, ahol a kávét két euróért kapjuk a hízron, azt jó lenne, hogyha megadná nekem azt annak a címét, hogyha jövőre oda megyünk, akkor meg kellene keresni, hogy két euróért hol van ott kávé. Na, most ezzel megadom a szót a bizottságnak. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Valóban nagyon sokat segítettek a hozzászólások abban, hogy megértsük mind a támogatást, és azt is, hogy milyen nyitott kérdések maradtak még a bizottsági javaslatban. Mint önök is tudják, a bizottság mindig is támogatja a globális megoldásokat. Az egész folyamat kezdete óta, 97 óta aktívan részt veszünk és hozzájárulunk ezekhez a vitákhoz. De világos az, hogy ez a folyamat nem hozott megfelelő időben olyan megoldásokat, ami tartalmas lépésekre adott volna alapot, ezért a bizottság a közlekedés egyes rendszerbe való felvételére tett javaslatot 2012-től. Semmiképpen sem fogadjuk el azt, hogy az intézkedésünk jogellenes lenne. Az Európai Bíróság is bebizonyított, hogy ez legális. Igen, széleskörű konzultáció is volt, amely a, az EU törvény elfogadásához vezetett, amelyben a légiközlekedést is felveszik a, az ETS-ben, nem a bizottság törvénye hanem az EU-jé. Ezt azt hiszem minden érintett félnek fontos látnia. Míg az ICAO e a központi eleme a globális megállapodásnak, persze világos, hogy az EU ETS-e óta lényegesen felgyorsult a fejlődés. nélküli az, hogy szakértői csoport jött létre, amely forrásokat időt, embereket biztosít arra, hogy megtárgyalják és felmérjék a alapú intézkedések megvalósíthatóságát. Ezek az intézkedések nem csak az LTS, e hanem van egy sor ellensúlyozó rendszer, amit végig gondolnak, vannak amelyiknek bevételvonzata is van, vannak amelyiknek nincs. Az IKEA tanácsa november 9-én megállapodott abban, hogy ezeket az intézkedéseket technikailag megvalósíthatónak, megva, végrehajthatónak tekinti. De egy politikai szintű megállapodásra van szükség ahhoz, hogy az ilyen intézkedéseket segítsük. A politikai folyamat támogatásáért hozták létre ezt a magas szintű csoportot Kobe elnök vezetésével. A múlt héten ült össze a csoport először a feladat, hogy politikai irányítást adjon, hiszen eddig ez hiányzott a technikai tárgyalások közepette, amikor a különböző piacalapú rendszereket vizsgálták. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt említették, hogy nem valószínű, hogy, a, hogy egy globális egyetlen intézkedést el lehetne fogadni, és az operatív lehetne, az IKEA közgyűlés után jövő év októberében. Ami megvalósítható, az az, hogy egy intézkedési keretet határozzunk meg, amivel a regionális és nemzeti intézkedések lehetővé válnak, és amely a globális, valóban egységes intézkedés számára nyit utat. Azt hiszem, ez egy olyan lehetőség, amivel élnie kell az EU-nak. A november 9-i ülés alapján a biztosunk 12-én azt javasolta, hogy az Európai Unió átmenetileg derogációt ad az EU LTS e légiközlekedésében az Európába és Európából induló járatokra. Ez a derogáció minden repülőgép járatra vonatkozik. Ha a Lufthansa Frankfurtból Washingtonba utazik, akkor az is mentességet kap, ha a British Airways Heathrowból New Yorkba megy, az is. De ha Air China Európán belül repül, akkor rájuk vonatkozik már a jogszabály. Tehát harmadik országbeli beli szállítóknak is meg kell felelni az Európán belüli járatoknál a, az európai jogszabályoknak. A diszkriminációmentes elveket alkalmaz az ETS rendszer, és biztosítja az azonos feltételeket minden résztvevő számára. Ez, ezt a javaslatot nem a légből kaptuk, ezt nagyon alaposan végig gondoltuk, a, a megvalósíthatóságát, gyakorlatiasságát és végrehajthatóságát alaposan végig gondoltuk. A harmadik országbeli légitársaságok, társaságok és a légitársaságok és az ECS végrehajtó szervei számára a tagállamokban világosan, fontos, hogy világosan lássanak. Minél karcsúbb a döntési folyamat, annál következetesebb lesz az EU ETS dimenziója a külvilág számára is. Igaz, igaz az, hogy azok az EU kollégák, akik minket a magas szintű csoportban képviselnek, valóban az európai szempontból kell, hogy befolyásolják a folyamatokat, és ennek van eredménye. Valahogy beke, befolyásolunk kell tudni az IKEO programjának az időzítését, időkorlátait a derogáció, a javasolt derogáció miatt is. Pontosan ez az oka annak, hogy egy éves derogációt választottunk, amely fenntartja a, a lehetőségeket, hogy eredményes legyen, és, és kizárja azokat, akik azt mondják, hogy az Európai Unió alása az IKEA folyamatát, és nem akar érdemi eredményt addig, a, akkor, amikor az IKEA felkészül a közgyűlésre. Ez a dinamika már nincs meg, ezért ehelyett valódi lehetőséget kap minden partner, hogy bekapcsolódjon, és teljes mértékben elfogadjuk azt, hogy a partnereink, harmadik országok pozitívan reagálnak majd erre. The US uh, hesitating on Hallottunk arról, hogy az Egyesült Államok hezitál, habozik az egységes intézkedések intézkedés miatt, és a novemberi IKEO tanácsülés előtt is volt erről már tárgyalás, de mégis úgy gondolom, hogy szilárd alapja van annak, hogy a magas szintű politikai ö, csoporton keresztül folytassuk a tárgyalásokat, de kétoldalú tárgyalások során is ö, harmadik partnerekkel, akik még esetleg nem értik az EU ETS szándékát és célkitűzéseit. A területen kívüliség szempontja véleményünk szerint erre válaszoltunk, és ad, megadtuk az IKEA-nak azt a lehetőséget, hogy szeptember-októberig kidolgozza érdemi válaszát. Amikor november 20-án a, bizottság, a, a kollégium elfogadta a javaslatunkat, hiszen megvolt az első munkacsoportbeli tárgyalás is, a következő munkacsoporti tárgyalást január 7-ére tűzték ki. A tagállamok teljes mértékben támogatják ezt, és nem vitatják semmiféle kompromisszum formájában a javaslat szándékát és logikáját. Úgy gondolom az EU érdeke az, hogy továbbra is itt maradjon és fenntartsa azt a következetes és hiteles vonalat, ami a javaslat végrehajtását illeti. Az ICAO-val való tárgyalásoknak így lesz a legjobb esélye arra, hogy megvédje és sikerre vigye az Európai Uniós érdekeket a nemzetközi tímben. A bizottság azt hiszem mindent megtesz azért, hogy a tárgyalások során elmondja ezt a javaslatot, nem csak a tárgyalásoknak, hanem bárki másnak, alkalmazottnak, parlamenti képviselőnek, és átadja az információt mielőbb a tárgyalások tá- fázisairól is. Már igen, extenzív dokumentumot adtunk ki a leggyakoribb kérdésekről, milyen országokra hogyan vonatkozik, és milyen implikációi vannak a, a jogszabály végrehajtásának. örülnék, hogyha a kollégák megismerkednének ezekkel az anyagokkal, és talán a kérdéseikre is választ kaphatnak a DG Climate akciócsoportjától. Köszönöm szépen! Most végezetül a jelentéstevő kapszót. Köszönöm, elnök úr! Rövid leszek, mert az idő nagyon előre haladott. Hát a nemzeti adó kérdését ismét hallottuk. Kérem a kollégákat, hogy nézzék ezt meg. Kiadtunk egy anyagot, és ha valamit nem stimmel, akkor ezt javítjuk, de a dimenzió teljesen nyilvánvaló. És itt a brit kollégákhoz fordulok, és a toris kollégákhoz is, hiszen akkor még a néppártban voltak, amikor ezt elfogadtuk. A brit kormányzat a tori vezetésével megemelte a az adót, a légi közlekedési adót. Az ember első osztályon repül, hát az ritkán van, de van olyan, de az ekonomi is nagyon drága. Ez egy extrém példa most. Tehát, hogyha 6000 mérföldnél többet repülünk, mondjuk Ázsiába, 184 font utasonként az adó. Ez egy tagállamban egy adó. Az nem lehet igaz, hogy ha azt csináljuk az ETS-sel, amit a bizottság javasolt, hogy egy évre Európára koncentráljuk, csak Európára, és az interkontinentális utakra nem. És akkor legyen globális megoldás később. Tehát ez, ez a 184 font versenyprobléma. Egyszerűen tisztáznunk kell, hogy az Európai Unió ebben a tekintetben nagyon mérsékelt, és nem nyúl be a polgárok zsebébe, nem úgy, mint a nemzetállam, és ezt ne is tűrjük. Tehát azt mondjuk, hogy az EU teszi tönkre a repülést, ez nem igaz. A Ryanair fölemelte az árakat az LTS e miatt. 95 centtel. Az elnök az északi fríz vagy a keleti fríz szigetekről beszélt. Hát ha Ryanairrel elmegyek mondjuk egy spanyol szigetre, 25 centtel fizethet többet. Tehát hogyha Gróte úr meglátogat egy szavazót a szigeteken, akkor a tízszeresét fizeti. Az nem lehet, hogy az Európai Unió teszi tönkre állítólag a versenyképességet a tagállamok pofátlanul turkálnak a polgárok zsebében, és ezt elfogadják a harmadik államok, elfogadják a légitársaságok, mindenki. És azt mondják, hogy az Európai Unió gyenge. Hát ezzel legyünk tisztában. Én kész vagyok az összes javaslatot megvitatni, és kérem a kollégákat, hogy pontosan fogalmazzák ezeket meg. Én kész vagyok a gyors munkára, hogy módosítókat benyújtsunk, és még saját magam is javaslatokat teszek, hogy itt az összes javaslatot elfogadjuk. De azt hiszem, hogy a bizottság itt nagyon alaposan dolgozott. Számos dolgot mérlegelt. Hát nem vagyok annyira optimista, hogy mit lehet javítani még a javaslaton. De egy pontosításra azért mindenképpen szükség van, a bizottság részéről hallottuk, és én is elmondtam, ha nincs globális megalapodás, akkor 2014. január 1-én nem csak az ICAO belül, hanem regionális és nemzeti eltérésre is gondolok most. Azonban legyen egy kötelezettségvállalás, hogy valamikor lesz globális megoldás. Ez is előfeltétel és ezt a nyomást azért én szeretném fenntartani, és igazából szeretném betartatni a bizottsággal a szavát. Egy globális megállapodás a célunk. És amikor még nincs meg ez a globális megállapodás, mert három hónap alatt azért nehéz elérni, keretre van szükségünk, amelyen belül mi az EU, Ausztrália és mások regionális nemzetállami sémáikat folytathatják átalakított formában, de az nem lehet, hogy 2020-ig, 2025-ig nem csinálunk semmit. Hiszen ez nem lenne egy túl jó eredmény. Köszönöm a vitát, és készen állok arra, hogy fogadjam a javaslatokat. A határidők olyanok, hogy tényleg megtárgyalhatjuk a javaslatokat. És így is kész lehetünk tavaszra, hogy teljesen egyértelmű jelzést adjunk, hogyha a nemzetközi megállapodás kopogtat, akkor az Európai Unió kész legyen. Hogy ne az Európai Unió legyen itt a hunyó. Köszönöm. Péter Líze. Foster kolléganőt láttam, aki jelentkezett. Köszönöm. Csak egy kérdés, amire a bizottság nem, akar, nem adott választ. Nem csak én, mások is azt mondták, hogy a 12 hónapos derogáció esetében ugye értem, hogy kifizetés ki nem, Lufthansa elhangzott, helyi, regionális repterek és EU-n belüli, EU-n kívüli utazás, de a 12 havi derogáció harmadik ország esetére ugye nem érvényes a szabály, akkor 12 hónap elteltével lesznek szankciók, mert a harmadik országok nem fogják teljesíteni, illetve a harmadik országbeli cégek, ezt önök is tudják, mi is tudjuk. Mit teszünk 12 hónap lejártával, amikor egy harmadik országbeli légi közlekedési vállalat nem felel meg a rendeletnek? Mi történik? Ez a kérdés, amit föltettünk, és szeretném megkapni a választ. Köszönöm. Foster asszony. Igen, Foster asszony, azt hiszem, hogy mi vagyunk itt a partnerek, mert mi döntünk, nem az Európai Bizottság. A bizottság azért van, hogy javaslatot tegyen, és mi döntünk. Hogy Péter Lize jelentésében mi legyen, ha lezárásra kerül a dolog. Nem tudom, szeretne válaszolni, de én vagyok a jogalkotó, nem a bizottság. Igen, megválaszolom a kérdést, ha megengedik. A törvény minden Európai Unión belüli útvonalakon működő közlekedési vállalkozásra érvényes lesz, attól függetlenül, hogy milyen nemzetiségű. Ez azt jelenti, hogy szankciók lesznek, büntetések lesznek, ahogy ez az EU jogszabályokban szerepel. Köszönöm szépen! Akkor ezt a vitát lezárom. Szeretném megköszönni az összes kollégának a részvételt. Január 23-án vitázunk, január 28-án tárgyalunk, illetve az a módosítók határideje, február 18-ig beszélünk ezekről, és a bizottságunk februárban 26-án szavaz, és az egészet utána remélem, hogy márciusban röptethetjük a plénumra. És így lezárom a vitát, köszönöm az összes résztvevőnek, és áttérünk a következő napi rendi pontra. Itt a 2011-es mentesítésekről van szó. Jutta Haug elmondja, hogy miről van szó, hiszen ő a jelentéstevő. Jutta Haug. Köszönöm. Akkor most megpróbálok hét napirendi pontról együtt szólni. Jutta Haug nem kell túl gyorsan csinálni 19 óráig. Tudom, tudok olvasni, de van még egy napirendi pont, de ahogy látjuk, nem akarunk semmiről sem határozni, mert hogyha a határozat képességet vizsgálnánk meg, akkor ez nem áll fenn. A 2011-es költségvetésről van szó, és a mentesítési eljárásról. Most nem akarok túl sokat szólni erről. Csak annyit általánosságban az ügynökségekről, a mi kompetenciánkba. Öt jut. És van még egy jelentés, ahol itt alapvető elvekről van szó. Természetesen mindig emlékeztetnünk kell arra, hogy a költségvetési felelősségünk betartásra kerüljön. Hiszen a költségvetés egységéről van szó, az évenkéntiségről, és a kiegyenlítésről. Néhány kolléga, aki figyelt múltkor Strasbourgban, tudja, hogy a tanács annyira nem vezi pontosan a költségvetés kiegyenlítést. Múlt héten a 2013-as költségvetésről tárgyaltunk, és már 9 milliárd euró adósságot akar létrehozni. De ez csak egy mellékes megjegyzés. Az évenkéntiség minden ügynökségre is vonatkozik. Az évenkéntiség azt jelenti, hogy a megszavazott forrásokat nem lehet állandóan áttolni a következő költségvetési évre. Úgy kell terveznem, és olyan pontosan is jól kell terveznem, hogy a rendelkezésemre álló pénzt el is tudjam költeni hogyha ez kivételesen egyszer nem így lenne, akkor a megfelelő átláthatóságra van szükségünk. Ez pedig azt jelenti, hogy információra van szükségünk, információkra, hogy miért más a helyzet. Ha megnézik a javaslataimat, itt a véleményekben felsorolásra kerül néhány ügynökség. És ezeknek az ügynökségnek is voltak nehézségeik bizonyos területeken hogy tényleg itt kifizessék nekik a kötelezettségvállalásokat, hiszen bizonyos feltételek nem teljesültek, szerződések. És hogy át kellett tolni a következő költségvetési évre bizonyos elkötelezettségek kifizetését. A bizottság ott ül az összes ügynökségben, és a bizottságnak segítséget is kell nyújtania az évenkéntiség tekintetében, vagy pedig a személyzeti ügyek tekintetében. Hiszen a három intézménynek közös megközelítése van, ebben állapodtunk meg, miután három évig tárgyaltunk erről. És a bizottság ebben megtalálja az összes utalást arra, hogy az ügynökségeknek hogyan segíthet. Azonban egyidejleg azt is el kell mondanunk, hogy amit már korábban megtettünk, és mielőtt megvolt a közös megközelítés, minden ügynökség kötelező személyzeti fejlesztési tervet kellett, hogy összeállítson. Ezt a bizottságnak pedig be kellett nyújtani, és akkor a partner főigazgatóságoknak pedig figyelniük kell, hogy a költségvetési főigazgatóság ne lőjön túl a célon és a terveket természetesen be kell tartani. És akkor a bizottság nem jelenhet meg egyszerűen, és nyírbálhat meg személyzeti fejlesztési terveket. Hát ez a megfázás. Innom kell valamit. Igen. Tehát lényegében ez az, amit elmondhatok az, az ügynökségekről. Két dolog még. Az Európai Számbevőszék és természetesen nem egy kőbevésett szervezet. Azért ezt is tudatosítsuk magunkban. A számbevőszék is bizonyos időn belül dolgozik. És amit itt most a különleges jelentésben látunk, amelyet a számbevőszék bocsátott ki, látunk egy érdekkonfliktust az egyes ügynökségek között. És uh, igazából már az idő túlhaladta ezeket. Hiszen látnunk kell, hogy az ügynökségek sem maradtak ott állva, amikor megnézte őket a számbevőszék. Természetesen tovább haladtak. Mi is ösztönöztük őket, hogy tovább haladjanak. Azonban egyre inkább kifejlesztettek bizonyos mechanizmusokat, továbbfejlesztettek mechanizmusokat annak érdekében, hogy az érdek összeütközéseket valahogy kiegyenlítsék. Tehát amit a számbevőszék itt tesz, az nem teljesen modern. Nem felel meg a 2012 végi, 2013 elejé státusznak. És akkor még egy megjegyzésem van. A Európai Gyógyszerügynökség, az EMA. Mindig elmondtuk nekik, hogy költséghatékonyan dolgozzon, legalábbis nullszaldósan. Ez pedig azt jelenti, hogy beszedheti azokat a járulékokat, amelyek járnak neki. Ezt neki kell beszedni. És itt a tanácsnak és az igazgató tanácsnak kell lépnie. Azonban ez az igazgató tanács, amely a tagállamok jelöltjeiből áll össze, nem érdekelt abban, hogy a járulékokat költségfedezően alakítsa. Hiszen itt a tagállamok, illetve az ipar fizeti ezt. Több éve. Már több éve azon dolgozunk, hogy kijelentsük, hozzatok már létre egy új járulék rendtartást. Na, majd megnézzük, hogy jövőre összejön-e. Ennyit szóltam volna az ügynökségükről. Most gyorsan, még áttérek a nyolcas napirendi pontra, ez ide becsempésződött. Itt nem ügynökségről van szó, hanem ez a bizottság általános költségvetésének a mentesítése. Itt megint azt mondom, az Európai számbevőszék nem dolgozik teljesen tisztán. Ha gonoszak akarunk lenni, azt is mondhatjuk, hogy tendenciózusan dolgozik. Hát Miért? Mit csinált? Az éves jelentésében bemutatta a egészségügyet és a környezetvédelmet a halászattal vonta össze. Most akkor miről van szó? Hiba hányadosról beszéltek, 52 ról ma nem tudom pontosan. de ami a mi felelősségünk, a környezetvédelem és az egészségügy nulla hibahányadossal rendelkezik. Itt akkor valami sántít, hogyha ezeket a dolgokat összefoglalják, és azt várjuk el a számvevőszéktől, hogy a következő jelentésekor a 2012-es mentesítéseknél máshogy mutassa be ezt. Teljesen torz képet közvetít a számbevőszék. Tehát, hogy a kötelezettségvállalások és a kifizetések hogy zajlottak, ezzel elégedettek vagyunk, a klímaügyi főigazgatóság, ez egy új főigazgatóság, még gyakorolnia kell, és a rendelkezésére álló összegeket is természetesen bele kell tanulnia, hogy hogyan adja ki. Egy kicsit túl optimisták voltunk. Igen, azért csak 58%-os itt a végrehajtási hányados, mert új szervezetről van szó, a következő költségvetési év az valószínűleg máshogy alakul. Majd meglátjuk, hogy a 2012-es mentesítést hogyan oldjuk meg, akkor valószínűleg máshogy néz ki a dolog. Többet azért ehhez nem mondani. De most az összes ügynökség tekintetében és a bizottság tekintetében azt javaslom, hogy adjuk meg a mentesítést. Vielen Dank, Jutta. Köszönöm szépen, Jutta Haug. Az előadó javasolja a mentesítést. Köszönöm szépen a bemutatást. Senki nem tudja ilyen izgalmasan bemutatni ezeket a száraz számokat, mint Jutta Haug. Nincs további hozzász. Van kollégen. A kollégákra. De! De van. Und natürlich der. Ich. Igen? Fernández igen, ő az árnyék előadó. Elnézést nem láttam, kolléga úr. Tehát öné az első szó. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék mindenkit üdvözölni, és különös üdvözlet Jutta Hagnak, már megint kiváló munkát végzett távirati stílusban, nem ismétlem meg, amit Jutta Hag már elmondott. Lényegében mindenre egyetértek. Egy kérdést szeretnék felvetni. Annak a kérdését, hogy a jelentés szerkesztése hogyan is történt. Az összes ügynökség esetében van egy konkrét mondat, nincsen bizonyíték arra, hogy az ügynökség a költségvetését, a mérlegét megfelelően alakította ki, és költséghatékony módon dolgozott. Nincs információ csalásról, rendellenességről. Gyakorlatilag feltételezzük, hogy legalábbis a mondat ezt sugalná, hogy az lenne a normális, hogy van csalás és van rendellenesség az, hogy nincs bizonyíték arra, hogy az elv, a költséghatékonyság elve megvalósul, nincs konkrét bizonyíték erre. Tehát nagyon furcsa ez a megfogalmazás. Lehet, hogy ezt a mondatot, ezeket a mondatokat nem így kéne a szövegbe beilleszteni, valahogy másképp kéne megfogalmazni. Egyszerűen azt lehetne mondani, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján javasoljuk a mentesítés elfogadását. Persze azzal egyetértek, hogy a mentesítést adjuk meg az összes felszorolt esetben, ami a szöveg megfogalmazását illeti, ugye utalás történik néha a számvevőszékre is, ezért ezt a kicsit furcsa megfogalmazást, ami azt sugalja, hogy lehetnek rendellenességek, bár ezekre nincs bizonyíték, ezt kicsit át kéne alakítani. a költséghatékonyság esetében is gondolom, hogy igazából azt akarta volna mondani a jelentés, hogy a hatékonyság megtakarítás elve érvényesül, költséghatékonyság elve érvényesül, a megfogalmazás nem pont ezt csugalja. Gratulálok a kollégának, kiváló munkát végzett, ezt a kis megjegyzést azért mindenképpen meg akartam tenni a megfogalmazással kapcsolatban. Köszönöm szépen. Végül pedig a liberális árnyék előadónak, Szánoni kollégának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni az előadónak. A minőség, a paraméterek esetében nem is tehetek mást. Ezt a, az éves évesítést szeretném hangsúlyozni, a demokratikus ellenőrzést gyakorol az Európai Parlament. Az Európai Parlament a szerződésnek megfelelően a bizottságnak megadja a mentesítést, nem csak azt követően, hogy az elszámolások korrektségét és szabályosságát ellenőrzi, hanem a kiadások minőségét is ellenőrizi. A polgárok képviseletében úgy gondolom, hogy elsősorban nekünk az a feladatunk, hogy természetesen a mi konkrét esetünkben a környezetvédelem, egészségügy, élelmiszerbiztonság szempontjából a bizottság az öt ügynökségén keresztül megfelelően költötte el a polgárok pénzét. Ezt kell, hogy ellenőrizzük, hogy ezek az összegek valóban a meghatározott politikai célok elérésére lettek -e kiadva. A gyógyszerek biztonság, amiket használunk, a betegségek ellenőrzés alatt tartása, az élelmiszerek biztos, biztonsága, ezek mind nagyon konkrét témák, és nagyon konkrétan érintik a polgáraink mindennapi életét. Ezért a mentesítési eljárás, főleg a súlyos vá- gazdasági válság idején, amikor úgy tűnik, hogy elég erős az Európa ellenes hangulat, ahol minden polgár azt kérjük, hogy tegyen erőfeszítéseket a költségvetés fenntartása érdekében. Fontos, hogy biztonságot nyújtsunk a polgárainknak, hiszen stratégiai eszközökről van szó, amelyekkel a bizottságunk foglalkozik, és ezek a témák valós hozzáadott értéket jelentenek és bizonyos nem kötelező vagy nem szükséges költségek elkerüléséhez is hozzájárulnak. Ez az üzenet nagyon fontos. A mentesítési eljárás egy valós találkozó, valójában értékeljük a helyzetet, és meg kell vizsgálni, hogy egy év távlatában az előző évi ajánlások megvalósultak-e, történtek-e konkrét kezdeményezések a helyzet javítása érdekében. Ahogy tudják, a decentralizált ügynökségek esetében és az öt mi hozzánk tartozó ügynökség esetében is konkrétan gyakran ugyanazok a problémák merülnek fel, vagyis a hatékony eljárások hiánya és a potenciális érdekütközések felmerülése. Ahogy nagyon jól tudjuk tavaly, az AEE, e, vagyis az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EFSA, az Élelmiszerbiztonsági Ügynökséget is érintette ez a probléma, de az emberi források esetében ugye átláthatóbb, objektívebb és belső ellenőrzési rendszereket kértünk. Ahogy az előadó bemutatta, úgy tűnik, hogy 2011-ben jelentős előrelépés történik, történt, legalábbis a környezetvédelmi és a gyógyszerügynökség esetében. A számvevőszék az éves jelentésében az ennedik egymás követő évben sok előrelépést tehetett tanúbizonsággal. De hogy az előadó is hangsúlyozta, összességében a költségvetési sorok tekintetében, amelyek a mi szakbizottságunk illetékesébe tartoznak, megelégedésünkre szolgálhatnak. És a rendelkezésre álló adatok alapján úgy tűnik, hogy nem, tűnt, nem történt jelentős csalás, szabálytalanság, ennek alapján az előadó azt javasolja, hogy az öt mi illetékesünkbe tartozó ügynökségnek adjuk meg a mentesítést. Frakció árnyék előadójaként uh, úgy gondolom, hogy ezt támogatni lehet. Tudjuk, hogy mindegyik esetben a számok korrekt jellege és szabályossága mindenképpen további ellenőrzés keresztüzébe fog kerülni, és uh, Gármandi kolléga még ellenőrizni fogja, nagyon bízunk az ő képességeiben a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság részéről. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Végül, de nem utolsó sorban Judy Görling. Thank, thank you, Köszönöm, elnök úr. Annyit szeretnék mondani, hogy eh, én is nagyra tartom az előadók munkáját. Nagyon sok inspirációt kaptam tőlük 2020-as trilógus érdekében, de a mentesítésre nem értek egyet. A frakciónkkal már régóta azon az állásponton vagyunk, hogy a költségvetésnek addig nem adunk mentesítést, amíg a számvevőszék nem adja meg a végleges beszámolóját. És az OECD is az Európai Számbevőszéknek juttatja a legjobb megítélést. Na most egy másik pont, a mentesítés lehetőség. Ez minden évben előjön. És tudom, mennyire monotón az, hogy mindig ezt mondom, de mindig nehézségünk van ezzel, hogy elfogadjuk. De most esetleg megragadhatjuk a lehetőséget, hogy egy kicsit energikusabbak legyünk. Marina Janakudakis kolléga nőre hagyatkozom. Itt ennek az ügy, ezeknek az ügynökségeknek az auditálása már régóta napirenden van. Úgy gondoljuk, hogy a jelen véleményben nincs meg ez a lehetőség, és szerintem emlékeztessük a bizottságot a garanciáira. Tehát az biztos, hogy nagyon sok módosító lesz a mentesítés eljárás során. Tehát még egyszer, nem fogjuk megszavazni a mentesítést, de részt szeretnék menni a folyamatban. Köszönöm. Jó. Igen, az LCR e szeretne részt venni az eljárásban, de nem akar szavaz, megszavaz, nem akarja megszavazni. Mielőtt átadom a szót a jelentéstévőnek, a bizottságnak adom át a szót. Oké, okay, next point. <laughs> Oké, okay, die Kommission hat sich nicht geeinigt. Igen, a bizottság még nem alakított készséges mint akkor a jelentéstevője szó. Igen, ez a dilemma. Tehát nem csak a bizottság főosztályainál, hanem az ügynökségeknél is. Ez a dilemma. Hiszen nem bízhatnak a partner főigazgatóságaikban. Már akkor sem, hogyha a költségvetés felállításáról van szó. Úgy gondolom, hogy ez annak az illusztrációja, amit egész idő alatt ismételünk. Hogy a bizottság egy főosztálya legalább annyira ismerje a költségvetés és összefüggéseit, hogy a releváns bizottságnak partnere legyen. Tehát én most nem akarok itt a Költségvetési Bizottság partnerévé tenni őket, de itt legalábbis képesek legyenek válaszolni nekünk. Na most, amit a kollégák mondták. Julihoz. A következő megjegyzésem lenne. Tehát még nem igazán értettem meg ezt a mentesítés elutasítást. Lehet, hogy kár volt felraknom a fejhallgatót tehát azt mondta, hogy az európai számvevőszék még nem zárt tele a 2011-es évet a 2011-es évet lezárta a számvevőszék. És az összes ügynökség esetében ez a helyzet és lehet, hogy még José Manuel benyújt egy módosító indítványt, de nem állapítottak meg szabálytalanságot. Minden rendben zajlott. Ha Julie az összes ügynökség számára kér egy általános szabályt, most akkor nem tudom, hogy mit ért ez alatt. De az előbb mondtam, van egy közös megközelítés. számos ülésen a parlament és a tanács, a bizottság összeült, és kidolgozta ezt a közös megközelítést. Az ECR-ből Chichester képviselő volt tagja. De természetesen ez mindenki rendelkezésére áll a Dán elnökség alatt került megszavazásra, és a mi elnökünk aláírta a Dán elnökség, a bizottság elnöke, az alelnök, nem tudom pontosan, hogy ki írta alá. Cannoni úr megjegyzéséhez a következőt mondanám. Ott se vagyok teljesen biztos, hogy nem feltétlenül tolmácsolási hiba volt. Nem értek olaszul, Nem. Az európai számvevőszéknek nem sikerült egyetlen egy hibát sem azonosítania a környezetvédelem és az egészségügy területén. Amit viszont megtett, az az, hogy a vidékfejlesztéssel és a halászattal összemosta a környezetvédelmet és az egészségügyet. És így kiderült egy 5,4-es hibahányados. A környezetvédelem, egészségügy nulla hiba, halászat, vidékfejlesztés, ott aztán voltak hibák. Na most akkor mossuk ezt a kettőt össze. És akkor így az derül ki, hogy hibák vannak a környezetvédelem és az egészségügy területén is, pedig nincsenek. És a, a számvevőszéknek ma azért itt kéne lennie, illene. De akkor is követelem a számvevőszéktől, hogy máshogy mutassa be az adatokat. Hogy világos legyen. Tudom, hogy miért csinálják. Mert 0,76 százalékos hiba 0,76 százalékot foglalunk el az EU költségvetéséből, valószínűleg ezt nevetségesen kevésnek találják, és akkor összemossák a következő sorral. De így mégiscsak egy hamis eredmény születik. elnök úr. Most nyilván akar valamit mondani a módosítók benyújtásnak határidejéről. Igen, mindjárt jönnek. Nem tudom, bizottság döntött. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Kicsit hezitáltam, mert nem hiszem, hogy konkrét kérdést volna föl a bizottság számára a felszólalók. Azért hasznosnak gondolom, hogy megerősítsem, bár én nem a teljes érintett főigazgatóságot képviselem, hanem csak az egészségügyit, úgyhogy csak négy ügynökség tartozik ide az összes mentesítési témás ügynökség közül. Viszont nagyon fontosnak tartjuk a részvételünket az ügynökségek igazgatóságában, a költségvetés megfelelő végrehajtásának ellenőrzésében, az összes aspektus tekintetében, ami fontos a jó üzemeltetés szempontjából. Szeretném azt is elmondani, hogy folyamatos a nyomon követésünk, folyamatos a kapcsolatunk az ügynökségekkel, az érdekütközés szempontjából is. Nagyon sok előrelépés történt, de azt is tudjuk, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés Ráadásul a végrehajtás folyamatos kell, hogy legyen. Van egy munkacsoport, amely a felügyeletet ellátja, és ezt nagyon fontosnak tartom. Ez az ügynökségek számára is fontos, de a mi számunkra is. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. A menetrend a módosítók határideje december 19, 10 óra. A Környezeti Bizottság január 24-én, a, a Kokobu pedig március 18-án szavaz erről. Mindenkinek köszönöm, aki részt vett a vitán. Ezzel pedig térjünk az utolsó napi rendi pontunkra, a Dagoya Kuala Lumpur tanácsi állásfoglalás tervezete a Nagoya Kuala Lumpur kiegy, kiegészítő egyezménye a felelősségről és kártalanításról szóló kiegészítő jegyzőkönyvbe. Senki nem jelentkezett módosító indítványjal, úgyhogy holnap erről a szövegről ilyen formában tavazunk Azért elmondom, hogy miről van szó a Katagéna jegyzőkönyv, a biológiai biztonságról szóló Katagéna jegyzőkönyvhöz csatolt felelősségről és kártalanításról szóló Nagoya Kuala Lumpuri kiegészítő jegykönyv célja, hogy a biológi, biológiai, biotechnológia eredményeket egyik országból a másikba lehessen vinni. Erről van szó, és ebben a jegyzőkönyvben tulajdonképpen a, biztosítani kívánják, hogy a bevitelt megelőzően a, az országot kell megfelelően tájékoztassák, és döntését így megfelelő ismeretek alapján tudja az importról meghozni. A jegyzőkönyvben az előzetes gondoskodás elvét a Riói nyilatkozat 15. cikke értelmében megemlítik, és ezt az elvet még egyszer megerősítik. A, ezen kívül egy olyan információs központ kialakítását is tervezik, amely a biológiai biztonságról szól, és az élő módosított organizmusokra vonatkozó információ cseréjét teszi lehetővé, valamint a jegyzőkönyvet támogatja. Da ich bin als mivel én voltam az előadója, ennek nagyon röviden elmondanám a következtetésemet. A kiegészítő jegyzőkönyv jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a biológiai sokrétűségre vonatkozó megállapodás célkitűzéseit és a katagóniai jegyzőkönyvet eh, megvalósítsa hasonlóan az Európai Környezeti Garancia irányelvehez, amelyet 2004-ben hoztak. Ez a kiegészítő jegyzőkönyv konkrétan a károk a módosított organizmusok okozta károk kártérítésére vonatkozik. Az Európai Unió kieg, Nagoyai Kuala Lumpuri eh, kie, eh, kiegészítő jegyzőkönyve az Európai Uniós hatáskörbe tartozó területekre vonatkozóan jóváhagyja, és üdvözli, hogy a legtöbb tagállam aláírta a kiegészítő jegyzőkönyvet, és felszólítja őket arra, hogy mielőbb ratifikálják. Um Ennyi volt, nem tudom, hogy kére valaki szót, vagy kérdése van. Anna Rosba. Tak formand, jeg vil tale dansk. <laughs> jeg er enig med dig området i, Nos, tulajdonképpen egyetértek. A három utolsó EU állam is írja alá a kiegészítő dokumentumot. Ez valóban nagyon fontos lenne. De természetesen világosan kell lássuk azt is, hogy károk bármikor felléphetnek, és a határon átnyúló károkat ezért meg kell okozni. A bevált gyakorlatokat ki kell cserélni. Nagyon helyes az, hogy az előgondoskodás elvéről és a megelőzés elvéről is beszélünk, a nemzeti törvényalkotások, jogalkotások, a határon átnyúló károk e- esetében a jóvátételt rendezi. Fontos, hogy foglalkozzunk ezzel, hiszen Európában hvor det her er jo samt nogle af de andre ting, som står her. De nem csak Európai Uniós országokról, hanem harmadik országokról is szó van. Éppen ezért úgy gondolom, hogy úttörő jelentőségű ez a dokumentum, és köszönjük, hogy vállaltad a jelentését. Talán Észtország, Görögország és Málta is rávehető arra, hogy aláírják a jegyzőkönyvet, most pedig a Cseh köztársaság, Lettország és Svédország ratifikálta a jegyzőkönyvet, ami többletértéket jelent. Valóban helyes, valóban úttörő, más kollégák is így látták ezt. Nulla módosító indítvány van, és holnap viszonylag gyorsan tudunk szavazni. Ezzel a mai napot tulajdonképpen be is fejezhetjük, legalábbis a napirend végére értünk, és holnap 10 órakor találkozunk, a koordinátorok pedig 9 órakor, de a zárt ülés lesz, és holnap a szavazással fogjuk kezdeni. Köszönöm a két kollégának, akik kivírták a végéig, és mindenki másnak pedig egy kellemes estét holnapig. Kíváncsi.